Good afternoon to everybody. I think... Jó napot kívánok mindenkinek. Úgy gondolom, hogy elkezdhetjük az ülésünket, tehát kérem üljenek le. Az első feladat a ülésünk során, hogy elfogadjuk a napi rendet. Nos, van-e valamilyen változási javaslat, változtatási javaslat. Ha nincs, akkor elfogadjuk a napi rendet úgy, ahogy azt itt láthatjuk. Most pedig megnézzük a július 20-ai és 21 ai ülések jegyzőkönyveit. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen észrevétel? Akkor ezeket is elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei. Az ENSZ a főtitkára, illetve az ENSZ Palesztinával foglalkozó ügynökségének vezetője Karen Koning visszavonul ebben az évben, szeptember 10-én a következő csütörtökön urat hallottam, de ö, itt egy hölgyről van szó. Elnézést kér az állnak a kiejtéseért. Igen, egy hölgyről van szó. Tehát a következő csütörtökön, szeptember 10-én a Fejlesztési és Külügyi Bizottság közös ülést fog tartani Abu Zaid asszonya 9.30 és 11 óra között Brüsszelben. Én leszek a társelnöke ennek a rendezvénynek, és ez egy lehetőség lesz a Abazaid asszonynak arra, hogy elmondja köszönetét az Európai Parlamentnek, amiért támogatta az UNRWA-t az évek során, illetve támogatta a palesztinai előre mozdulást, illetve beszélhet a különböző tanulságokról és a kihívásokról, és minden szakbizottsági tag hamarosan meghívót fog kapni erre az eseményre. Most pedig szeretném megadni a szót az Európai Bizottság képviselőjének arra, hogy megtegye a közleményeit. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen, hogy megadta a lehetőséget, eh, hogy hozzászóljak. Két-három rövid megjegyzésem lenne. Először is az Európai Bizottság következő héten közleményt fog elfogadni a klímaváltozással kapcsolatban, aminek az a címe, hogy gyorsítsuk fel a nemzetközi klímaváltozással kapcsolatos támogatást, az Európai Unió Kopenhágára vonatkozó megalapodásra. Ahogy tudják, az Európai Bizottság júniusban döntött arról, hogy hozzájárul a klímaváltozás elleni harc megfelelő támogatásáról a fejlődő országokban, és ez a közlemény konkrét javaslatokat fog tenni arra, hogy hogyan is járjunk el, különböző opciókat fog kínálni közép és hosszú távra 2013 illetve ezután következő időszakra. A második közlemény, amelyet szeretnék bejelenteni önöknek, az a fejlesztéssel kapcsolatos politikákra vonatkozik, és lehet, hogy tudják, vagy talán nem, hogy az Európai Bizottság két évente ad közre egy európai jelentést a politikai koherenciákkal kapcsolatban. Ez igazából egy felülvizsgálat, még tovább vagyunk ebben az évben, és nem csak felmérjük az eddig tett előlépést a 12 területen, amelyet 2005-ben meghatároztunk, hanem javaslatot is teszünk arra, hogy hogyan lehetne előre haladni ezen a területen, és hogyan lehetnénk még hatékonyabbak tehát vannak politikai komponensei is ennek, és e, igazából ez egy erős jelentés lesz. A harmadik megjegyzés pedig azt, hogy szeretném röviden elmondani azt, hogy ezt talán önök is tudják, hogy vannak európai fejlesztési napok, amelyekre október végén kerül majd sor Stockholmban 22-e és 24-e között, ebben az évben az Európai Parlament is teljes, rész, teljes mértékben részt vesz ebben, illetve az új képviselők először láthatják ezeket a fejlesztési napokat. Állampolgárság és fejlesztés a címe most ezeknek a napoknak. Ez nagyon fontos téma volt az európai választások évében, a gazdasággal, a gazdasági válsággal, a klímaváltozással, a demokráciával kapcsolatban plenáris ülések is voltak, és ezek a fejlesztési napok nagyon fontosak, hiszen ez pontosan a G20 találkozója, illetve az isztambuli IMF e találkozó után lesz majd, illetve a kopenhágai kereskedelmi konferenci előtt lesz. Buzek elnök úr már jelezte részvételét, és a Fejlesztési Bizottság elnöke is valószínűleg ugyanezt fogja tenni, és természetesen minden parlamenti képviselőt örömmel várunk erre a nagyon fontos eseményre, és az Európai Bizottság Strasbourgból majd egy csártájártat is indít, mert a időbeli ütemezés szempontjából ez pont a Strasburgi plenáris hétre fog esni, tehát október 22-én közvetlenül repülhetnek Strasbourgból Stockholmba, tehát ennyi lett volna a három közleményem. Köszönöm szépen! Nem nyújtottak be kérdést a titkársághoz, tehát nincsen kérdésekkel foglalkozó időszak, és most rátérünk az ülésünk legfontosabb idősz, napirendi pontjára. Gunilla Carlson asszonyal történő eszmecserénk, Svédország nemzetközi fejlesztési együttműködéssel foglalkozó minisztere ő. Üdvözlöm Önt itt, elnökasszony, a szakbizottságunk ülésén, és szeretném megkérni Önt arra, hogy ossza meg velünk gondolatait, illetve meséljen a prioritásokról is. Tudjuk, hogy számos kihívás áll előttünk. Először is itt van a klímaváltozás, a fejlesztés, a demokráciák fejlesztése, hatékonyság növelése a fejlesztési segít, segítségnyújtás során, Biztos vagyok abban, hogy amit el fog mondani, ez rendkívül érdekes lesz számunkra, és örömmel megadom önnek a szót. Eh, Köszönöm szépen, Éva. Rendkívül fontos az, hogy eh, Norvégia is hozzá, hozzájárul az európai együttműködéshez eh, ezen a fantasztikus módon. Gratulálok önnek, elnök asszony, alelnök asszony, és üdvözlöm ezt a rendkívül fontos bizottságot. Azt hiszem, hogy azokat az időket éljük, amikor a fejlesztés, a fejlesztés támogatása ö, rendkívül kívánatos, Pittsburghben, az ENSZ-ben, és máshol is a világon ö, nagyon sok munka folyt ezen a téren, és gyakorlatilag amit mi itt a politika terén teszünk az Európai Unión belül, rendkívül fontos. Úgyhogy rendkívül nagy megtiszteltetés számomra, hogy a svéd elnökség prioritásaival ismertessen meg önöket a mai napon. Újonnan megválasztott parlamentről, új szakbizottságról van szó, bár ha lehet, akkor azt mondanám, hogy néhány régi barátot azért felvélek fedezni itt a sorok között. Azt hiszem, hogy össze kell fognunk, együtt kell működnünk, mert a bizonytalanságok korát éljük. Az európai együttműködés soha nem volt annyira fontos, mint ma. A világ rendkívül gyorsan változik, és közös kihívásainkkal regionális, illetve globális szinten is meg kell birkóznunk. Mi erős, hatékony Európát képzeltünk el, amely szembenéz a mai, illetve a jövőbeli kihívásokkal. Nagyon remélem, hogy szorosan együtt fogunk tudni működni a Parlamenten és majd meglátjuk, hogy együtt mire vagyunk képesek. Idéznék a svéd miniszterelnöktől, Reinfeldtól, ezt láthatják itt kivetítve, amikor júliusban a parlamentben beszámolt a svéd elnökség előtt álló kihívásokról és céljairól, ezt mondta. Nyilván a gazdasági és pénzügyi válság kezelése az egyik legnagyobb kihívás, mind az EU, mind pedig az állampolgárok számára. De ugyanakkor úgy kell foglalkoznunk vele, hogy globális felelősségvállalás is jellemezze minket. A második az éghajlatváltozás. Minden egyes országot érint az éghajlatváltozás, mint pedig a gazdaság és pénzügyi válság. Ahogy a feladatom szerint, mint miniszter, ezekkel a kérdésekkel kell foglalkoznom, különösen erre a két területre is kell koncentrálnom. Segítenem kell, segítenünk kell a fejlődő országoknak, hogy mindkét kihívással szembe tudjanak nézni ebben a nehéz válságos időben, hogy fel tudják venni a harcot a szegénységgel. Engedjék meg, hogy az éghajlatváltozással kezdjem röviden. A svéd elnökség legfontosabb célja az, hogy az Európai Uniót a többi érintettel együtt új megállapodásra vezesse Kopenhágában az éghajlatváltozás terén. Nehéz, de fontos feladat ez. Ezért mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy új nemzetközi éghajlatváltozási megállapodás szülessen, amely magába foglalja a Barley féle ö, ö, tervet. Közös elképzelés, mitigáció, technológiai fejlesztés, pénzügyi ö, források mindegyikkel egy megfelelő módon kell foglalkoznunk, hogy jó megállapodás szülessen, tehát Kopenhágában. Az éghajlatváltozás terén a fejlesztési kérdések alapvetően fontosak. A fejlődő országokat érinti leginkább az éghajlatváltozás. Ezért az EU-nak aktív és konstruktív feladatot kell vállalnia, ha jó eredményeket akarunk elérni Kopenhágában. Ezért a svéd elnökség célja az, hogy a fejlesztési éghajlatváltozási pénzügyi programokat összefogja, erre rendkívül nagy szükség van a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak adaptációra, kockázatcsökkentésre és éghajlati kérdések terén való fellépésre van szükség, illetve ezek integrálására az együttműködési megállapodásokba. Nagyon fontos mindez ahhoz, hogy alkalmazkodhassunk az éghajlatváltozáshoz, és hogy minimálisra csökkentsük ennek hatását a szociális és gazdasági területekre, nem csak most, hanem a jövőben is. miniszterelnökünk gyakorta mondja azt, hogy minden egyes országnak joga van a fejlődéshez. A fejlődéshez való jog szerintem rendkívül fontos hogy közös legyen az elképzelésünk. Minden egyes ország felelős saját fejlődéséért, és itt mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás ne fenyegesse a szociális előrelépést. Sem. A Nemzetközi Éghajlatváltozás és Fejlődési Bizottság, amelyet végül is a svéd kormány hozott létre, hogy felkészítsen minket az elnökségre, gyakorlatilag erről tárgyalt, és konkrétan foglalkozott a leginkább veszélyeztetettebbekkel, a szegényekkel. Az Európai Bizottság vég konklúzióiban, amelyet az ENSZ-nek májusban adott be, azt állította, hogy az éghajlatváltozásnak igenis van humán dimenziája. Az emberek már is ilyen körülmények között élnek és alkalmazkodnak hozzá, de meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen forrásokkal rendelkeznek az emberek eh, ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az éghajlatváltozáshoz. Meg kell vizsgálnunk a, a leginkább ö, veszélyeztetett rétegeket, például a szegényeket. Nagyon fontos, hogy donorokat találjon ö, az Európai Bizottság, kapacitásépítés, technológiafejlesztés és mindenféle segélynyújtás legyen az műszaki vagy pénzügyi keretein belül. Nézzük a gazdasági és pénzügyi válságot először. Ez rendkívül nagy kihívás minden ország számára, és főleg a fejlődő országok számára. A növekedés lelassult, az árucikkek ára állandóan változik, és mindennek hatása van az emberekre. Egyre nagyobb a munkanélküliség, egyre nagyobb a bizonytalanság, a szociális bizonytalanság, 2005 és 2008 között 160 millióról 200 millióra fog nőni a szegények száma. És további 100 millióan e, válhatnak a szegénység áldozatai, áldozataivá a válság miatt. Sőt, egy milliárdra nőhet a szegények száma is. Nem szabad alul, a, alábecsülnünk a kockázatot, amivel szembenéznek ezek az emberek. Potenciális kockázatával nézünk szembe annak, hogy nem érjük el a milléniumi célokat, ahogyan ezt szerettük volna, és reméltük. Bár eléggé jól haladtunk bizonyos területeken. Szerintem ö, további erőfeszítésekre van szükség. A gazdaság és pénzügyi válság vonatkozásában az EU átfogó válaszban állapodott meg 2009. májusában. De nagyon fontos az, hogy támogassuk ezeket a fejlődő országokat, és a milléniumi fejlesztési célokat el is érjük. Időbeli, célzott, koordinált fellépésre van szükség a fejlődő országok terén, főleg a legszegényebbekben. Ezért nagyon fontos, hogy most már a tettek mezejére lépjünk. Ezen az ülésen megerősítük, tettük ismételten elkötelezettségünket a támogatás, a segélynyújtás mellett, hogy legalább 50%-a növeljük a közös támogatásokat Afrikában. Az EU miniszterek novemberben vizsgálják felül az elkötelezettségeket. Szerintem rendkívül fontos, hogy az EU miniszterek megkétszerezzék erőfeszítésüket. És ne kifogásként használják a válságos időket, hogy a már rég megfogalmazott ígéreteket ne tartsák be. Kedves kollégák, ha fogalmazhatok így, tényleg az önök segítségét kérem, képviselő hölgyek és urak, hogy kiegyensúlyozott vitát folytathassunk arról, hogy a már elhangzott ígéreteket betartsuk. Közösen, de ugyanakkor minden egyes nemzet vállalja saját részét. Ahogy már említettem, nagyon sok fejlődő országot érint a pénzügyi és gazdasági válság ugyanazon időpillanatban. Az élelmiszer, az energiaárak növekedése, a kisgazdaságoknak, az élelmiszer előállító üzemeknek nagyon fontos a segélynyújtás a nők számára, akik nagy többségben ezeken a kis, ezekben a kis gazdaságokban dolgoznak, is, ezzel segítünk a szegénység elleni harcban is. A g 20 következő ülésén ez az egyik legfontosabb téma. Ezen kívül rámutattak arra is, hogy koherens módon kell fellépni annak érdekében, hogy mérhető legyen az intézkedésnek hatása a fejlődő országokban. Az elmúlt másfél év ö, eseményei azt mutatták, hogy mennyire függünk egymástól. A nemzeti gazdaság és a gazdagság hogyan függ össze. A különböző szakpolitikák közvetlen vagy közvetett hatással vannak a fejlődő országokra, illetve a szegénység elleni harcra. Még jobban oda kell figyelni a különböző politikák koherens voltára. Ez az egyik prioritásunk az elnökség során. A politikáinknak koherenseknek kell lennie, a fejlődést kell támogatniuk, és nem szabad egymás ellen fordulniuk. Főleg az én területemen nem szabad aláásnunk a fejlődést, nem akarok példákkal érni, biztosan önök is ismernek belőlük néhányat. A belpolitikákban is figyelembe kell vennünk ezeket a, az aspektusokat. Nagyon fontos, hogy a nehézséggel küzdő ágazatokban támogassuk a fejlődő országokat. Ezen kívül szinergiákra kell törekednünk az éghajlatváltozási politikák és a fejlesztési politikák között, integrált intézkedéseket kell hoznunk minden már létező együttműködő eszköz terén. A fejlődést két éves jelentések formájában ellenőrizhetjük, és a második ilyen jellegű jelentés készül el az idén ősszel, amely jó alkalmat biztosít majd arra, hogy értékeljük az előrelépést, illetve meghatározzuk azt, hogy hol van még szükség további munkára. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a kereskedelemről és a fejlődésről is szóljak néhány szót. Tapasztalatink alapján átfogó megközelítésre van szükség a kereskedelem és a beruházás terén. Ez különösen fontos a jelenlegi válságos időkben. Nyilván Éva Börling az elsőrendű felelős ezért a területért, aki a kollégám, de azt is tudjuk, hogy csak a multilaterális megállapodások keretén belül lehet stabil és ö, előre látható ö, körülményeket teremteni a kereskedelem számára, főleg a fejlődő országoknak. Ö, nagyon fontos a dohai forduló. A svéd elnökség meg akarja erősíteni és kifejleszteni a Lisszaboni stratégia külső dimenzióját a különböző országokkal, és bele akarja foglalni azt a komponást is, ami sikerre viszi. Az AKC országokkal való kapcsolat is rendkívül fontos. Minél előbb teljes regionális ö, megállapodásokat kell ö, kötnünk, illetve ö, előcsatlakozási ö, megállapodásokat. Mivel az én hatásköröm a fejlődés és fejlesztés, el kell mondanom, hogy így közvetlen tárgyalásokat is folytathatunk afrikai partnereinkkel. Ott van például Angola esete, december másodikán kerül sor ott egy ülés és nagyon remélem, hogy sok kollégával együttesen veszek részt ezen. Ezen kívül rendkívül nagy szükség van a hivatalos fejlesztési segélynyújtásra. Globálisak a kihívásaink, amelyekkel közösen kell felvennünk a harcot. Vannak forrásaink is, nem föltétlenül gazdasági jellegűek, hanem inkább olyan jellegűek, amelyek segítségével jobban vehetjük fel a harcot a globális szegénységgel szemben. Azt hiszem, hogy rendkívül fontos ezek keretén belül, hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami sikeres lehet, mi az, ami nem. Hogy látható eredményekre jussunk, és egyértelműen beszéljünk a fejlesztési politikák lehetőségeiről. De a hivatalos segélynyújtási program nem lett az egyetlen válasz ezekre a kihívásokra. Hiszen annyi van belőlük ma, hogy ez csak katalizátorként léphet fel. Mindent nem oldhat meg. Ezért van szükség a különböző politikák koherens jellegére. De azt is meg kell vizsgálnunk, ahogy említettem, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Jobb és hatékonyabb támogatásra van szükség. Fel kell vennünk a harcot a korrupcióval szemben, mégpedig olyan ö, méretekben, ahogyan ezt nem tettük eddig. Jobb és hatékonyabb EU támogatásra van szükség. Az EU modernizálta különböző szakpolitikáit azzal a céllal, hogy hatékonyabban tudjon segítséget nyújtani. Azt gondolom, hogy eddig nagyon sokat léptünk előre. A bizottság is az elmúlt öt év során. Most a hangsúly a végrehajtásra kell, hogy kerüljön. Mivel szorosan együttműködünk az Európai Bizottsággal, az ambíciózus és célorientált programok vonatkozásában, ezt a javaslatot keretnek tekintjük, amely olyan ajánlásokat tartalmaz, amelyek gyakorlati jellegűek, egyszerűen alkalmazhatók máshol is, különböző olyan területeken, amelyek prioritásként szerepelnek a sorban. Célunk az, hogy a keret a legjobb gyakorlatot tükrözze, és az egyes országok kísérleti projektjeit is tartalmazza. Három területen akarjuk ezt alkalmazni, munkamegosztás, a, az egyes országok rendszerének alkalmazás és a műszaki együttműködés. Kedves képviselő, hölgyek és urak, elnök asszony, elnök helyettes asszony, Szeretnék tovább lépni még egy területre, amelyen régóta foglalkozik a svéd kormány, és tudom, hogy az Európai Parlament is különleges kapacitással rendelkezik ezen a ter- területen. Ez nem más, mint a demokrácia építése a külkapcsolatokban. Ami engem illet, ez egy kulcsfontosságú terület. Az együttműködés, illetve a szegénység ö, csökkentése terén, de a külpolitika terén is. Parlamenti képviselőként a demokráciát minden fórumon ö, a lehető legközelebbnek kell tekintenünk szívünkhöz. A demokrácia építése ö, segítségével felvehetjük a harcot a szociális kirekesztettség ellen is. Ö, a nők ö, jelenlétét támogathatjuk ö, a közéletben és más területeken is. Az EU-nak már is nagyon nagy a tapasztalata a demokrácia építése terén a külkapcsolatokban. Ez az egyik kulcsfontosságú területe, például az Ákácsi országokkal való kapcsolatának az EU-nak, amely a kotonui egyezményben ö, is megtalálható, amit ugye felül kell most vizsgálni. Kulcsfontosságú terület más régiókkal való kapcsolat terén is, Latin Amerikában, Ázsiában, Afrikában. Nagyon fontos az Afrika EU közös erőfeszítések terén. Tudom, hogy szakbizottságok is figyelemmel kíséri tevékenységüket. De úgy gondolom, hogy a különbségek azért még léteznek az EU belül is, mind a jogalkotói, jogi és egyéb területein is. Pragmatikus, praktikus ö, megoldásra van szükség. A svéd elnökség ezért folytatja a francia és a cseh elnökség munkáját, hogy koherensebben közelítse meg ezt a feladatot. Célunk az, hogy hatékonyabb legyen az EU támogatása a demokrácia építése telén, főleg az új ö, születő ö, demokráciákban ez egyáltalán nem a feltételek megszabását jelenti, hanem hogy az Európai Unió többet segíthessen ezen a területen. Az Európai Bizottság egy rendkívül értékes dokumentumot készített, amelyben megtalálhatók azok az eszközök, amelyekkel az EU felléphet. Ajánlásokat is tartalmaz, azzal a célral, hogy a demokrácia építése hatékonyabb legyen. A tanács és minden érintett közösen lép fel azért, hogy novemberben sikerüljön közös álláspontra jutni. Rendkívül értékes hozzájárulása a különböző intézeteknek is, amelyek összehasonlítják a partnerek és az EU erőfeszítéseit a demokrácia építése terén október 22 és 24 között európai fejlődési napok keretében kerülhet erre sor. De nyilván nem elég a svéd elnökség erőfeszítése. Az Európai Parlament közreműködésére most is, és a svéd elnökség után is nagy szükség lesz. A bizottsággal együtt a svéd elnökség a negyedik európai fejlesztési napokra készül Stockholmban kerül erre sor október 22-től 24-ig. Három fő területre koncentrálunk, a globális gazdasági recesszió, demokráció, fejlődés és éghajlatváltozás. Lesznek plenárisok, kerekasztalbeszélgetések és egyéb események. Az Európai Parlament is szervez a helyi fejlődésről és elszámoltathatóságról egy eseményt. Reméljük, hogy nagyon sok magas szintű képviselő jön majd el, talán több mint száz országból és ezer szervezet képviseletében. Szeretném mindannyiukat meghívni erre. Részvételük rendkívül fontos, mert úgy gondolom, hogy a képviselőknek minél többet kellene egymással találkozniuk, mind az európai, mind pedig a nemzeti szinten. Ezért charter járatot is indítunk, azért, hogy könnyebben utazhassanak Strasbourgból közvetlenül Stockholmba csütörtökön délután, és részt vehessenek a demokrácia témában szervezett ülésen, illetve az éghajlatváltozás ülésein is. Külön örömmel üdvözlöm Buzek urat, aki az egyik legfontosabb ö, hozzászólója lesz ennek a nagyon fontos eseménynek a demokrácia témájában. Kedves Iva, azt hiszem, hogy már le is járt az időm, de nagy öröm számomra, hogy eljöhetek önökhöz és szólhatok önökhöz. Hamarosan új bizottságunk lesz, újonnan választott parlamentünk van, öt év áll előttünk, újak a kihívásaink, ezért nagyon örültem, hogy eszmecserét folytathatok önöknek, és ezért volt ilyen átfogó a bevezetőm. Szívesen válaszolok bármely kérdésre, kérdésükre, és a weboldalunkon remélhetőleg mindent megtalálnak, de e-mailben is fordulhatnak hozzánk, hogy még az ülést követően is folytatásuk a párbeszédet. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you, Gunilla, for this very nice uh, <clears throat> expose of your views. I will now open the floor for the member of this parliament to ask questions. I have First on my list of speakers, Mr. Berman. Berman úr, öné a szó. Madam Minister, thank you very much for this. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Köszönöm szépen, hogy ilyen széles körön áttekintette a politikai törekvéseiket. Nagyon jó, hogy ilyen ambíciózusnak mutatkozik különösen, hogy több területen is válságos időket élünk. Én nagyon nagy örömmel részt veszek majd a stokholmi találkozón. Persze csomó kerozint el kell majd égetni, hogy el tudjunk oda jutni. Nem tudom, hogy fogjuk így megmenteni a földet, de azért néhány dolgot szeretnék ezt hozzáfűzni. Az elnökség a demokrácia építést prioritásként tűzte maga elé, és ez igen helytálló. Kapacitásépítés, intézményépítés, ezek a legfontosabb feladataik, de van egy másik aspektusa a demokráciaépítésnek, ez pedig az információ szabad áramlásának biztosítása, illetve a szabad média, a sajtószabadság biztosítása, vagy legalábbis támogatása, elősegítése. Véleményem szerint ebben a tekintetben az Európai Unió kisé szégyenlős. Sok mindent tettünk már ebben a tekintetben, de sok minden mást is tehetnénk, hogy az információ szabad áramlását elősegítsük a fejlődő országokban is. Ezzel kapcsolatosan többet kellene tennünk, Remélem, hogy ezzel egyetértenek, majd kíváncsi vagyok a véleményére. Ami pedig a koherenciát illeti, ez a második gondolatom, valóban a harc nem a parlamenten belül kell, hogy folyjon, bár a mezőgazdasága kapcsolatosan lehet, hogy mégis lesz egy kis vita a parlamentben, lehet, hogy túl optimista voltam a koherencia tekintetében, de de az, hogy Ginával új ö, halászati megállapodásra jutottunk, ebből persze jó sok van, hát ö, nagy örömmel ö, nyugtázom, hogy a fejlődő országok halászainak a megélhetését lehetetlenné tesszük a saját halászaink érdekében. Ez számomra elfogadhatatlan. Úgy érzem, hogy többet beszélünk, mint amennyit teszünk a fejlesztés érdekében. Szeretném tudni, hogy a tanácsban mi folyik ezzel kapcsolatosan. Számomra megdöbbentő, hogy a halászati egyezmény erről szól, és hogy minden tagállam ezt elfogadta hogyha a Lisszaboni szerződés megszületik, majd meglátjuk, hogy ez megtörténik-e, de utána, miután a szerződés életbe lépett, ugye lesz talán egy fejlesztési biztosunk. Kérdés, hogy mennyire lesz független a külpolitikától ez a biztos, az ő pozíciója. Nem szabad megengedni, hogy ez a biztos egyszerűen a miniszterek ügyfele legyen, vagy őket kiszolgálja, hanem függetlenül kell, hogy a fejlődő országok érdekeit szolgálja. Ez egyébként kapcsolódik a külkapcsolati szolgáltatásokkal való kapcsolatához is. Ez nagyon lényeges a jövő szám szempontjából, mert egy dolog, hogy vannak célkitűzéseink, meggyőződéseink, de szükség van független intézményekre is, amelyek végrehajtják a gyakorlatban tartós politikát ra fordítják le ezeket az elképzeléseket. Köszönöm, meghallgatunk néhány kérdést, aztán majd a miniszter asszony válaszol. Kasman úr a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony, és gratulálok, miniszter asszony. Biztos nem tudja senki vitatni azokat a megállapításokat, amelyeket ön tett én megpróbálom azzal csökkenteni a kibocsátásokat, hogy röviden beszélek. A demokrácia építési dokumenttel kapcsolatosan a novemberi tanácsban akarnak megállapodást elérni. Miért kell politikai dokumentum, hogyha nem változik a politika? Bizonyára tudja, hogy sok aggály merült fel a partnereinkben azzal kapcsolatosan, hogy mit fog tartalmazni ez a dokumentum. Nem egyeztettek az a különböző regionális szervezetekkel, az AKC országokkal, stb. Ne feledjük, hogy mi volt a tapasztalataink a korábbi tap, erőfeszítéseinkkel. Nagyon lényeges, hogy biztosítani tudjuk, hogy a szakpolitikai dokumentummal kapcsolatos egyeztetést, amelyet majd a novemberi tanácsülés elfogad, ezt addig nem szabad elfogadni, amíg az e, különböző érdekképviseleti e, szervezetekkel egyeztettünk volna. Egyébként nem tudunk elérni egy olyan helyzetet, amikor hatékonyak a, a segélyek, és még több feltételességet tudunk becsempészni a szabályokba így. Köszönöm szépen, Görens úr. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Svédország hi, hiteles játékos ezen a, vagy hiteles szereplő ezen a színpadon. Kevés ilyen ország van az Európai Unióban, amely például 0,7%-át a GDP-jének segélyre fordítja, fejlesztési segélyre. Új elképzelései is vannak a fejlesztéssel kapcsolatosan, példaértékű munkát végez Svédország ebben a tekintetben? Három kérdésem volna. Nem kell olyan ígéreteket tenni, amelyeket nem lehet betartani. Ön beszélt a 0,7%-ról 2015-ig. Ez egy fokozatos erőfeszítés kell, hogy legyen. Nincsen más megoldás. hogyha nem fokozatosan próbáljuk növelni a segélyezés arányát erre az értékre, akkor gyakorlatilag nem tudják az országok azt a többlet erőfeszítést megtenni, amire szükség lesz. Elemzésekre kell alapozni ezeket a megállapításokat, nem lehet akármit megígérni az embereknek. Következő téma a mezőgazdaság. Hogyha Pascal, amit megkérdezi, hogy a WTO miért nem tesz eleget annak érdekében, hogy a mezőgazdasági fejlődést elősegítse, különösen a, az árak tekintetében, akkor azt fogja mondani, hogy a világbank felelős az alacsony mezőgazdasági árakért a fejlődő világban. A kérdés, magasabb vagy alacsonyabb árakat akarunk melyik fogja elősegíteni a mezőgazdaság fejlődését a fejlődő országokban? Ez az alapkérdés, ezt kell megválaszolnunk, és ez az a kihívás, amelyet meg kell, hogy, amelyel szembe kell, hogy nézzünk. Következő kérdésem a segélyekre vonatkozik. Továbbra is ez egyfajta átok. A pénzeket az alapokból nincsen elég a WHO is forráshiányjal küzd. A céljaink nagyon ambiciózusak. De láttuk, hogy nem elég csak a megfelelő célokat kitűzni. Évente 2000 dolláros összegekről beszélünk az egészségügyi ellátásban, talán ebben ambiciózusabbak is lehetnénk, és jobb eredményeket érhetnénk el. A válságokat, a különböző válsághelyzeteket tekintve azt látjuk, hogy az éc áldozatairól lassan megfeledkezünk. Köszönöm. Köszönöm. A miniszter asszonynak adom meg a szót, hogy választ tudjon adni a kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a kérdéseket, és megpróbálok röviden válaszolni, ha tudok. Az első kérdés a demokráciaépítésről szólt. Pontosan mi is így szeretnénk ezt tekinteni, kapacitásépítésként, hosszú távú stratégia részeként, a részvételi demokrácia segít, elősegít, intézkedéseként, hogy jobb eszközeink legyenek a szegénység csökkentésében, de transzparenciára is szükség van, és ez egy nagyon érdekes kérdés, mert sokkal többet kell ezzel foglalkoznunk az átláthatósági szabály összefüggésében. Sp- Svédország számára nagyon fontos a nyitottság és az átláthatóság, és nagyon so, nagy előrelépés történt az Európai Unióban is az utóbbi években, hogy tudjuk nyomon követni a döntéseket, a vitákat, és a, elszámoltathatók legyenek a politikusok. Ezt folytatni kell ezt a folyamatot. Ígéretes kísérleteknek vagyunk tanúi, ha ezeket így nevezhetem a bizottság részéről, vagyis hogy nyomon kövessük a pénzeket, amelyeket segélyként átadunk, de ezt természetesen szisztematikusabban kell elvégezni egyfajta morális transzparencia biztosításával, ehhez többet kell tenni. Az új információs kommunikációs technológiákkal javíthatjuk ennek a munkának a hatékonyságát, például a segélyek kiosztásának hatékonyságát, és ez a korrupció elleni fellépésben is nagyon fontos eszköz lehet. A szabad média kialakítása, a független intézmények kialakítása. Természetesen kidolgoztuk a programunk részleteit ezzel kapcsolatosan, és a miniszterek is sokat egyeztetnek erről, de itt az Európai Parlamentben is új lehetőségeket, új trendeket fedezhetünk fel ebben a tekintetben. Ami a politikai koherenciát illeti, és a gineai megállapodást, jogos, hogy az Európai Parlament felülvizsgálja a tagállamok döntését, hogy ez valóban szakpolitikai koherenciát biztosít-e, és hogy felteszik ezt a kérdést. Ez is jogos. Most megszületett ez a megállapodás, a korábbinál jobb véleményem szerint, szerepelnek olyan elemek a, benne, amelyek segítik Gineát abban, hogy a halálományt megőrizze, illetve hogy ezt védje. Természetesen ez nem elégséges, de jó példa. Ahogyan a képviselő úr említette is, hogyha egy kicsit többet tennének a, par, a tanácsban ezzel kapcsolatosan, de nem az én dolgom, hogy a politikai, szakpolitikai koherenciát önöknek elmagyarázzam. Egyetértünk ebben. Együtt dolgozunk ezen a koherencián. Az Európai Parlamentnek felülvizsgálati szerepköre van, de a költségvetést is felügyeli, és sok az együttdöntési eljárás is, és ez alatt, a ciklus alatt úgy gondolom még több hatáskört tudnak gyakorolni. A felülvizsgálat folyamatos, a vita folyamatos, és emlékeztetem önöket, hogy ez újdonság, de úgy gondolom, hogy ez jó eszköze annak, hogy relevánsabb legyen a segély, és hogy a fejlesztési politika koherensebb része legyen a szakpolitikák összességének. Aztán Lisszabon kérdése itt is azt tudom mondani, hogy még nem tudjuk, hogy lesz-e Lisszaboni szerződés, vagyis hogy életbe lép-e, és azt sem tudjuk, hogy az EAS életbe lép-e, ennek a szakbizottságnak a tagjaival is sokat egyeztettünk már erről, de egyetértek a felszólaló képviselővel, hogy függetlenségre van szükség, és nagyon erős hangon kell megjelennie a fejlesztés szempontjainak az Európai Bizottságon belül. Koherenciára van szükség, hiszen az Európai Unió globális szerepében ez nagyon fontos eszköz. Össze kell ezt kapcsolni a biztonság és a külügyi politikával. Remélem, hogy először is lesz jó eredménye lesz a közeljövőben megszületett döntéseknek, vagyis hogy a Lisszaboni szerződés életbe lép, és létre fognak jönni az EU külügyi szolgálatai. Ebben nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjanak a fejlesztési szempontok, és megfelelő hatásköröket is, hogy az Európai Unióval szembeni elvárásoknak meg tudjunk felelni. Cashman úr kérdezett a demokráciával kapcsolatosan. Ezt nem szabad további feltételként, feltételességként felfogni. Számunkra nagyon lényeges, hogy az Európai Tanács munkája koherensebb legyen, és több pilléreken átnyúló megoldás legyen arra nézve, hogy, hogy pozitívabb fellépéssel tudjunk élni. Én is, nekem is feltűnt, hogy sokszor ellent mondanak a döntések egymásnak, már ami a demokrácia életi és a harmadik országokkal kapcsolatos viszony. A bizottság munkájában is fontos ez, koherenciára van szükség, nem csak tartalmában, hanem a munka módszereinkben is. Ezért lehetnek tanácsi következtetések erről a témáról, ez egy köve az erőfeszítéseinknek. Inkább azt mondanám, hogy nem abban van újdonság, hogy hogyan tekintjük a demokrácia építést, hanem amit például a fejlesztési politikában teszünk, nem mindig tükröződik a külpolitikában. Nem vagyunk következetesek, amikor harmadik felekkel szemben a demokráciával foglalkozunk. Lehet, hogy ez úgy történik, hogy amikor döntén, döntéseket hozunk, akkor sokkal egységesebb nyelvezettel is kell dolgoznunk. Ez inkább belső kérdés, és a demokráciával kapcsolatos nézetek sokszínűsége, szertágazósága. Nagyon örülök, hogy feltették ezt a kérdést, elnézést, hogy egy kicsit elhúzódott a válaszom hiszen sokan gondolják, hogy megpróbáljuk ráerőltetni a demokráciát ezekre az országokra. Nem erről van szó, hanem legalábbis a tanácsban, a különböző tanácsi formációkban nagyon lényeges a fokozott következetesség. És Görönc úr számára is van egy válaszom, elnézést mondja az elnök asszony, egy kicsit meg kell akasztanom a gondolatainak menetét, meg kell adnom annak a képviselő kollégánknak a szót, akinek nem sokára távoznia kell, és majd a következő válaszát később meghallgatjuk. Elnök asszony, elnézést! A négy órás megbeszélésre kell mennem, ami egyébként a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos. A fejlesztési biztosnak nem szabad, hogy valamely más biztos ügynöke legyen, úgymond, tehát az ő szerepét védeni kellene. Nem tudom megválni a választ sajnos, de azt el kell mondanom, hogy nagyra értékelem azt, amit a miniszter asszony mondott a demokráciáról, de azt is gondolom, hogy a, a millenniumi fejlesztési tervek középtávú felülvizsgálatában nagyon sajnálatos volt, hogy illetve nagyon szerencsés volt, hogy egy olyan tagállam tette ezt meg, amely legalább megfelel a kötelezettségvállalásainak. Persze mondhatjuk, hogy a globális gazdaság gyengélkedik, akkor, gyeng, akkor csökkenhetnek a fejlesztési segélyek is, de a százalékos értékeknek nem szabadna csökkenniük, csak olyan arányban a segélyeknek, ahogyan a GDP is csökken. Egy kicsit dejavú érzés sem van. Tavaly előadó voltam az élelmiszer segélyekkel kapcsolatos témakörben, és akkor a tanácsal is egyeztetnem kellett. Most nem akarok belebocsátkozni ebbe, de sokan mondták, hogy nem tudnak megfelelni a kötelezettség vállalásaiknak, de közben az emberek éheznek, és a helyzet azóta sem változott, csak azért, mert a gazdasági válság kitört. Sokszor beszéltünk, most is beszélünk erről, és felteszem ezt a kérdést. Ön valóban azt gondolja, hogy a földtulajdonlás a kulcskérdés az élelmiszerellátásban? viszonylag közel múltban szűnt meg Írországban a földügyi miniszter pozíciója. Lehet, hogy a hasonlóan gondolkozó államoknak gondolkodniuk kell, valamit tenniük kellene, hogy állami földeken tudjanak dolgozni a rászoruló emberek, és egy megoldást kellene erre kidolgozni. Ebben a szakbizottságban nagy ennek az elképzelésnek a támogatottsága, tehát hogy egyfajta földtulajdonlási programmal segítsük elő a fejlesztést. Köszönöm szépen, hogy végig hallgatott, de nekem négy órára már valahol lennem kell, sőt már el is kezdődött az ülés, sajnos a választát nem tudom meghallgatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kicsit megpróbálok rövidebb lenni, Gerenc úrnak mondva. A fejlesztési segítségnyújtással a tapasztalatunk az az, hogy azt kell látnunk, hogy milyen kapacitás van arra, hogy meg is kapják a segélyeket, és a lehető legjobb kapacitást kell elérni ahhoz, hogy fel tudjuk használni a segélyeket. Hálás vagyok azért, amit Svédországról mondott, mi valóban próbáljuk elérni a kötelezettségvállalásainkat. A költségvetésünkben 1%, a GDP 1%-át határoztuk meg. Úgy gondolom, hogy ennyi nem elegendő. Azt is látnunk kell, hogy minden pénz hasznos, de fontos, hogy ez ne legyen kontraproduktív, ezért kell arról is vitáznunk, hogy hogyan járjunk el. Ahogy Mitchell is elmondta, amikor arról van szó, hogy valaki örököljön, elmondjon valaki a véleményét, akkor azt hogy a világ sok táján a nők nem örökölhetnek, nem lehet tulajdonok, nem lehet saját vállalatuk, vagy nem lehet joguk a saját testük felett. Tehát a jogi ö, ö, szempontból nagyon fontos az, hogy, hogy a pénz, pénzt, amit a segényutasra folytunk, azt megfelelően használják fel. Nagyon fontos az élelmiszer biztonság, és ez nem csak a kereskedelemhez kötődik az élelmiszerekkel, hanem ahhoz is, hogy nagyobb kapacitásokra van szükség, hogy jobb mezőgazdasági rendszereket lehessen képíteni. Ezek nagyon fontosak akkor, amikor Afrikáról van szó, a, a szaharán túli területekről. Nagyon sok tapasztalat van már itt Európában azzal kapcsolatban, hogyan lehet hatékony mezőgazdaságot kiépíteni. Van tapasztalataink a környezetvédelemmel, az állatvédelemmel kapcsolatban is. És amikor az élelmiszer biztonságról beszélünk a mezőgazdaságban, akkor tudjuk, hogy nagyon sok nőhöz szólunk, szólunk akik vállalkozóként dolgoznak, például Afrikában. Tehát sokkal jobb meghal hallgatni önöket, de az öt év alatt nagyon sokat tudunk tenni, annak érdekében hatékony legyen a segítségnyújtás. Ez kötődik ahhoz is, amit Görenc úr kérdezett a hívvel és az étszel kapcsolatban. Egyet értek -e ezzel, és azt mondom, hogy ez rámutat már a problémára, mert egy olyan katasztrófa, mint az étsz, azt természetesen könnyebb kezelni Svédországban, mert megvan az oktatási rendszer, az egészségügyi rendszer, nem jelent akkora stigmát ez, de a fejlődő országokban ez még jobban felnagyítja a válságot, ezért az étszel szembeni küzdelem pont ezért nagyon fontos, mert nem tudjuk leküzdeni az étet akkor, hogyha csak magát a betegséget nézzük, hanem látnunk kell azt is, hogy milyen eszközökre van szükség, például infrastruktúrára. Ezen kívül az embereknek, emberekkel tudatosság kell tenni, oktatni kell őket, a személyes felelősségvállalásról, a viselkedésről, a hozzáállásról kell őket oktatni, és ez a munka folyamatosan zajlik, ezt szerettem volna hangsúlyozni. Köszönöm szépen. Elnök asszony, most pedig Svensson úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. És nagyon szépen köszönöm Gunillának is, hogy ilyen átfogó bevezető tartott a programmal kapcsolatban. Gunilla, hogyha hallgatsz engem, akkor nagyon sok sikert kívánok neked a jövőben. Úgy gondolom, hogy kitűnő munkát végzel miniszteri szerepkörödben. Tudjuk, hogy a gazdasági válság kihat a világ legszegényebbjeire is. Ahattuk azt is, hogy vannak olyanok, akik éhen halnak, akik nem láttak már semmilyen újat generációk óta, évek óta ez zajlik. És van még egy dolog, amelyben egyetértünk. Ezeket a, az intézkedéseket végre kell hajtani, nem csak igegetnünk kell, és hangzatos nyilatkozatokat tennünk. Tehát a kérdésem a következő nincs -e itt az ideje annak, hogy lebontsunk néhány vala, falat az elérhető állami segítség, illetve a magán ö, ö, vállalkozások között. Az én ö, tapasztalatomban, tapasztalatom szerint a dolgok működhetnek, de a probléma az az, hogy falak húzódnak a között, hogy mit tesznek a magánszektorban és mit az állami szektorban. Mi az állami szektori segítséggel foglalkozunk, és nem tudjuk, hogy ezt tudjuk, hogy hogyan működik itt legjobban a dolog, de ha megnézzük az uh, itt uh, kérdését, uh, akkor látnunk kell, hogy nagyon sok vállalkozó sokat tett uh, azért, hogy vissza lehessen szorítani az AIDS a hív terjedését, de nagyon nehéz ezt a fajta magánbefektetést összekötni az állami erőfeszítésekkel. Tehát lehet, hogy itt az ideje annak, hogy ezt megváltoztassuk, sokkal hatékonyabbá kell tenni a dolgokat, hogy minőséget tudjunk elérni, de arra is fel lehet használni a vállalkozókat, hogy többet tegyenek ez ebben az országban. Még, még egy pont, amelyet bele kell foglalnunk a demokrácia építésébe. Gondolnunk kell a vallás szabadságára, a vallás szabadságra. Sok embert elüldöznek lakóhelyükről csak azért, mert másfajta a vallásuk. Köszönöm szépen. Bienvenida, ministra Carlson. En eh, el inicio de su intervención ha planteado... Nagyon köszönöm. Szó volt arról, hogy a fejlesztési együttműködés veszélybe került a globális válság miatt. Természetesen nagyon rossz pillanat ez a fejlesztés számára, és az együttműködés számára is. Egyetértek azzal is, amit azzal kapcsolatosan mondott, hogy kiegyensúlyozott vitára van szükség arról, hogy melyek az okai és a következményei a gazdasági válságnak és hogy kik azok, akik igazából megszenvedik a következményeket, annak ellenére, hogy nem ők okozták a válságot. A vitával együtt abban is egyetértek, hogy cselekvésre van szükség, olyan fellépésre, amely biztosítja, hogy ne a legkevésbé fejlett országok viseljék el a legsúlyosabb és leghosszabban tartó következményeit a válságnak, hiszen a fejlett országok hamarabb kilábalnak valószínűleg ebből a válságból. Nem tudom, a szakbizottságunk, nem tudok a bizottság nevében nyilatkozni, de bizonyos vagyok abban, hogy legalábbis a többség támogatja önt az erőfeszítéseiben, ebben a vitában, ennek a létrehozásában, és abban is, hogy a kevésbé fejlett országok helyzetét javítsák. Az önök elnökségének legfontosabb prioritásai a békére, stabilitásra, a demokráciára irányulnak. A programunk emlékeztet minket, hogy az Európai Uniónak egyre nagyobb a felelőssége ezeknek az értékeknek a megvédésében és a célok elérésében, és ahogyan már egy másik kollégám is említette, nekem is meg kell erősítenem, hogy Svédország az egyik leghitelesebb szereplője ennek a szintérnek, ezeknek a céloknak az elősegítésének a területén. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyozza az elnökség a szakpolitikai koherenciát. A gazdasági, a kereskedelmi politika, a biztonsági politika, illetve a fejlesztési politika harmóniáját és a bevándorlási politika egységességét. Amit a programjuk a fejlesztésről mond, az mindenképpen támogatást érdemel, de a karibi és a latin-amerikai térséggel kapcsolatosan hiányokat látok, erről szerettem volna kérdezni. Van egy Brazil-EU csúcsra vonatkozó hivatkozás, illetve az andoki és a közép-amerikai együttműködésre vonatkozólag, de szeretném tudni, hogy kifejezetten támogatási intézkedéseket terveznek-e az amerikai kontinens olyan zónáival kapcsolatosan, amelyek nagyon megszenvedik a jelenlegi gazdasági válságot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Deva úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Görenc úr említette a azokat a segélyeket, azokat a azokat a betegségeket, amelyek több, több embert ülnek, ölnek meg, de itt van a TBC, vagy a malária is, amely nagyon sok gyermeket fenyeget. De van még egy olyan betegség, amelyet figyelmen kívül hagyunk, amely sokkal több gyermeket öl meg a világ minden táján, mint a TBC, a malária, vagy az AIDS együttesen. ez pedig a hasmenéssel kapcsolatos betegségek. Nagyon sok gyermek ha meg évente 5 éves kora alatt a hasmenés következtében, és ez sokkal több, mint ahány gyerek TBC-ben vagy maláriában hal meg. nem végében áttörés történt, felfedezték azt Szomáliában, hogyha a gyerekeknek cinket adnak, akkor ez megállítja a hasmenéses betegséget, amely a halálhoz vezethet. Egy egyszerű cink tablettáról van tehát szó. Persze beszélhetünk a vízről vagy a kézmosásról is, de lehet, hogy az önök elnöksége alatt valaki ezzel foglalkozhatna, mert hogyha megnézzük ezt a programot, akkor lehet, hogy több millió gyermek életét lehetne megmenteni ezzel. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Más képviselő szeretne még hozzászólni, hogy kérdést tegyen fel Gunillának? Nem? Akkor lezárjuk ezt a pontot, és rátérjük a következő napi rendi pontra a munkaprogramunk szerint, mégpedig a klímaváltozás és a fejlődő országok az ENSZ kopenhágai Answers. válaszok. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, mert eh, nagyon sok kérdéssel kapcsolatban szeretnék arra utalni, hogy ez egy prioritásunk a svéd elnökség alatt az az, hogy a segélyeket még hatékonyabbá tegyük. Gulára Salamon úr, amit, amiről mi megalapodtunk, és minden intézmény abban, hogy megnézzük azt, hogy hogyan érhetőek el ezek a pénzek. Szeretnénk növelni az összegeket, de mindenkit erre kérünk, nyomon követjük a dolgokat, de de ezzel még nem biztos, hogy hatékonyabbak leszünk, és úgy gondolom, hogy pont ezért nagyon fontos a segélyhatékonysági programunk, akár csak a politika koherenciához kötődő programunk. Láthatjuk, hogy említették az egészségügyhez kötődő problémákat, az AIDS hív kérdését, a víz tisztaság kérdését. Hogyha most nem cselekedünk, akkor azok az eredmények, amiket elértünk, nem csak mi donorok, hanem az adott országban az emberek, amit elértek, azok az eredmények való, lehet, hogy eltűnnek, hogyha nem biztosítjuk azt, amire szükség van. Ezért nagyon ö, sokat együttműködtünk a multilaterális intézményekkel, gyors választ próbáltunk adni, megpróbáltuk biztosítani azt, amit lehet, a egészségügyet, az oktatásügyet a legsérülékenyebbek számára, és ezen kívül a legszegényebbekre próbáltunk koncentrálni. Látom, hogy az Európai Befektetési Banktól a svéd ügynökségekig sok, foglalkozunk ezzel. Sajnálatos módon azt kell mondjam, hogy sokkal nagyobb kapacitásra van szükség, hogy azonnali humanitárius segélyt tudjunk adni. Kötelezettséget kell vállalnunk arra, hogy sokkal hatékonyabbak legyünk, és sokkal többet kell munkálkodnunk a segélyek hatékonyságának növelésében, és a bizottsággal együtt fogunk ezen dolgozni, és majd jelentünk erről a parlamentben. Ahogy Svensson úr is rámutatott, a lehető legjobb gyakorlatokat kell alkalmaznunk. Hogyha valami nem működik, akkor azonnal visszavannak valamit, így működnek a piacok. Tehát valami jól működik, akkor azt eh, megkétszerezik, annak érdekében lehető legtöbb pénzt eh, keressenek ezzel. Tehát lehet, hogy az üzleti életből valamit tudnánk tanulni, valamit tanulhatnánk a vállalkozóktól. Látnunk kell azt, hogy a fejlesztés és segítségnyújtást eh, félembe kell venni, de látnunk kell azt is, hogy hol van szükség külföldi közvetlen befektetésre, és azt is ki kell használnunk, használnunk kell a tapasztalatokat, de látnunk kell azokat a tapasztalatokat, tapasztalatokat is, amelyekkel a magánszektor rendelkezik, és is sokkal hatékonyabbak lehetünk, és ez túlmutat már a svéd elnökségen is, hiszen ennek a szakbizottságnak is központi szerepe van mindebben, de mindenképpen átlátottságot kérünk a vállalkozásoktól és a szociális felelősségvállalás területén. Szalom úr, Latin Amerika és Brazília kérdését illetően az elnökség során nem mondtuk azt, hogy ezzel vagy ezzel a régióval szeretnénk foglalkozni, mert egyértelmű, hogy Európa számára a legfontosabb most Afrika. Ez nem azt jelenti, hogy Latin Amerikában mi nem foglalkozunk. Nagyon sok dolog, amivel foglalkozunk, a pénzügyi válság megoldása, a klímaváltozás, a kereskedelmi program, ez érinti Latin Amerikát is, de ugyanígy érinti például Latin Amerikát a demokrácia képítése is, és jók a kapcsolataink a dél-amerikai országokkal de az én utazásaim az elnökség során főként Afrikába lesznek. A következő héten kerül sor az EU Dél-Afrika találkozóra, csúcs találkozóra, Angolába fog utazni majd az AKC találkozóra, és lesz egy EU-Afrikai Unió találkozó is októberben, tehát igaz az, hogy sokkal többet koncentrálunk most Afrikára, részben azért is, mert nagyon sok a hasonlóságunk, de itt van a legnagyobb szükség a segítségre. Nem lehet azt mondani, hogy mások fontosabbak, vagy egyesek fontosabbak, mint mások, de figyelembe vettem a kérdését, és ami az utazásaimat illeti, valóban azt kell mondjam, hogy megfigyelése helytálló ez a válaszom a kérdésére. Kedves Éva, elnökasszony, tisztelt alelnök, megpróbáltam megválaszolni a kérdéseiket. Nagyon sokat segített számomra miniszterként, hiszen sok dolog, amit említettek, az túlmutat a svéd elnökségen. Remélem találkozunk majd még például akár Stockholmban is, kisebb-nagyobb fórumokon, és mindenképpen szeretnénk fejleszteni a segélyek hatékonyságát, és az EU politikájának meg kell felelnie a világ politikáinak, és nem szabad többet ígérnünk, amennyit tehetünk. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, és nagyon sok sikert kívánok az önök elkövetkező munkájához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát, tisztelt miniszterasszony. Úgy gondolom, hogy valóban az elkövetkező öt év kulcsfontosságú lesz jövőnk szempontjából, ezért örömmel szeretnénk önnel együtt működni. Most pedig megváltozik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

ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Hölgyeim és uraim. Még nem fejeztük be a munkánkat. Nagyon sok munka el előttünk még ma. És helyet cseréltem az elnökasszonyunkkal azért, mert az elnökasszony most jelentéstevői szerepben lesz a napirend értelmében, tehát megkérem önöket, hogy foglaljanak helyen, vagy csendben hagyják el a termet. A következő napi rendi pontunk az éghajlatváltozás és Földországok a Kopenhágai ENSZ éghajlatváltozási konferencia vonatkozásában. Ez az egyik legfontosabb környezetvédelmi konferencia lesz majd Kopenhágában, és az, hogy Kopenhágában lesz, ez már egy új uh, USA kormányzat alatt lesz, az Obama kormányzat alatt lesz, és az, hogy az Európai Unió is ott lesz vezető szerepet tölt be, ez nagyon fontos a jövő szempontjából. Elnök asszonyunk ő a jelentés készítője a szakbizottságban ennek a témának, és most eszmecserére kerül sor arról, hogy milyen szóbeli választékelő kérdést intézünk a bizottsághoz és a tanácshoz. Szeptember 2 vagyis ma van a módosítások előterjesztésének határideje este hétkor. Attól tartok, hogy angolul és franciául kell eljutatni majd a módosító javaslataikat a fordítás miatt. Ha megkérhetem Jolly asszonyt arra, hogy akkor számoljon be a témájáról. Szóbeli szóval kérdést fogalmaztunk meg az előző ülés során. A zöldek egy módosítóval akarnak élni, azt hiszem mindenki előtt ott van a tervezet. És ebbe a kérdésbe azt az elképzelést akartuk belevenni, hogy többet kell tennünk a fejlődő országok érdekében, hogy megtarthassák saját forrásaikat. Úgyhogy következőképpen javasolnám a megfogalmazást. A nemzetközi reagálás a válságra rámutatott a Bretton woods vezetésnek, hogy nem segített eléggé a fejlődő országoknak. A bizottság hogyan kíván reagálni ezekhez az intézményekre, főleg azzal a célral, hogy a fejlődő országok megadhassák saját forrásaikat, és az illegális pénzmozgásokat megállítsák. A bizottság hogyan akarja biztosítani azt, hogy az alacsony jövedelembe rendelkező országok segítséget kapjanak a nemzetközi pénzintézetektől? Ezt a változást javasoltuk a szóbeli kérdésben. Elnök, köszönöm szépen Éva. Akkor megnyitnám a vitát a képviselők számára. Van-e valaki, aki megszere- megjegyzést kíván tenni? Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Főleg azt gondolom, hogy az állásfoglalás tervezet a jelenlegi formájában jó alapot képez a munkához. De szeretném ismételten megjegyezni azt, hogy fenntartható éghajlatfejlesztési politikához és fejlesztési politikához különböző disziplinár közötti összefogásra van szükség a társadalomnak is, és a különböző közösségeknek is össze kell fogniuk. Szükség van további beruházásokra 200 milliá, millió, milliárd dolláros mértékben évente, hogy konkrétan támogatni tudjuk azt a növekedést, amely tiszteletbe tartja a növekedést a fejlődő országokban. A nemzetközi közösség pedig egyedül nem tudja ezt az összeget előteremteni. Ezért van szükség olyan mechanizmusok létrehozására, amely a magánszférát is bevonja ebbe az erőfeszítésbe, mint például a kereskedelmi szintű kibocsátás kereskedelem. A fizető szennyez elv még mindig nagyon fontos, és az éghajlatváltozás csomag a jogalkotás terén is egyértelmű példa. A nagy gazdaságok, fejlődő gazdaságok is fel kell, hogy vállalják a szennyező szerepét. Ezen országok részvétele nélkül ugyanis sajnos Kopenhága megint csak egy elhibázott kísérlet lesz. Köszönöm szépen. Elnök, Williams úr, parancsoljon. Eh, csak azt akartam kérdezni, hogy kizárólag csak a kérdésről beszélünk, vagy pedig a kérdésről és a megoldásról is. Tehát, hogy az állásfoglalásról is beszélünk-e, vagy csak a kérdésről? No, preguntaba... Azt kérdeztem tehát, hogy csak a kérdésről szólalhatunk fel, vagy pedig a kérdésről és a, az állásfoglalásról is várnak kérdéseket, illetve megállapításokat. We'll és aztán először tehát kérdés, utána beszélünk az állásfoglalásról, mondja az elnök. Who, who, yes, madam. Tehát akkor beszélhetek az állásfoglalásról és így van? Igen, mondja az elnök, de először a kérdésről beszéljünk. Rendben, mondja a hozzászóló. Nekem tetszik a kérdés, akkor jöhet az állásfoglalás? No, oké. Okay. No. Jó, hát őszintén szólva úgy gondolom, hogy Jolie asszony nagyon fontos kérdést fogalmazott meg, és a fejlődés és az éghajlatváltozás kezelése együttesen ma a kulcskérdés. A kérdését és az állásfoglalását tekintve a zöldeknek volna néhány javaslata a módosító indítványokra. Mindegyiknek az a célja, hogy először is mutassunk rá arra, hogy miért tesszük mindezt. Az árvizek, a sivatagosodás, a tengerszintek emelkedése és egyéb jelenségek miatt. Azt akarjuk, hogy az Európai Bizottság mozduljon el Kopenhága felé. Úgyhogy azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság egyértelműen jelezzen, egyértelmű jelzést adjon, hogy mikor lesz megfelelő finanszírozás ehhez. Ez rendkívül fontos. Ezt mi világosabbá tesszük a módosítanítványunkban, és egyértelműen fogalmazunk az úgynevezett éghajlatváltozás miatti menekültekről. Azokról, akiknek el kell hagyniuk otthonukat, mert az éghajlat ott változik. El szeretném mondani azt is, hogy bár nagyon szép az állásfoglalása, szükség van a pontosítása. Miért? Mert szükség van az Európai Bizottság egyértelmű jelzésére. Hogyha ezt el tudják fogadni, akkor holnap vitathat, vitatkozhatnánk erről, és ráadásul Kopenhága előtt kell megvitatnunk azt, hogy az európai közösség mennyivel kíván hozzájárulni az éghajlatváltozás kezeléséhez. Köszönöm. Köszönöm be kell adni a 7 óra előtt ezt a módosított természetesen. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is el szeretném mondani, hogy ezt a projektet, ezt az állásfoglalás tervezetet nagyon jó ötletnek tartom a jelenlegi helyzetben, rendkívül intelligens kezdeményezésnek bizottságunk részéről. A korábbi tanácsa lefolytatott vitában hallottam, és a megjegyzés is ebbe az irányba fogalmazódott meg, hogy rendkívül képmutatóak vagyunk, mert ugye nagyok az elképzeléseink, mindegy, hogy milyen frakcióhoz tartozunk, és a valóság között, legyen az európai, nemzeti vagy multilaterális. Ebből a szempontból az állásfoglalás javaslatot jónak tartom, és gratulálok Zsuli asszonynak. Hiszen Láthatjuk, hogy mekkora a különbség a két pont között. Gyakorta akaszt sok mindenkit az is, hogy rosszul használják fel ezeket a támogatási pénzeket. A G20-ak előkészítő szakaszában felmerül ez a kérdés, hogy mi a helyzet a fejlődő országokban, a jelenlevő pénz milyen pluszt ad. A kérdés persze az is, hogy, mert ez a legfontosabb témánk, hogyan finanszírozzuk valóban, és milyen erőfeszítésekre vagyunk készek a fejlesztésért. És itt ez elsősorban ugye az éghajlatváltozást célozza meg. Ez egyre inkább érint minket, mert ugye eléggé egoisták vagyunk, és a az üvegház hatást okozó gázok hatása szemben a gyermekhalandósággal Afrikában közvetlenebbül érint minket itt. Én szeretnék már is köszönetet mondani nagyon sok kollégának, aki elfogadta, hogy a javasolt módosító indítványomat aláírják, hogy kérdezzük meg a tanácsot és a bizottságot, és tegyük bele a javaslatunkba azt, hogy keressünk olyan finanszírozási módszert, amely valamilyen morális alapokon nyugszik, és esetleg még valami adót is bevezet, mert nem tudom, hogy a bizottságunk ennyi korábbi példa alapján hogyan visszakozhatna ezen a téren. Remélem, hogy az Európai Parlament keretein belül is megindul ez a vita, tehát egy módosító indítványt fogalmaznék meg, hogy szükség van valós finomszírozásra, nevezhetnénk ezt valamilyen adónak erre a célra a korábbi példák alapján. Nos, kedves kollégák, ennyit szerettem volna elmondani, hogy előbbre léphessünk ebben a témában, ami már régóta húzódik, de már tavaly is megállapítottuk, hogy igencsak eljött az ideje, hogy még inkább előre haladjunk vele. Elnök, köszönöm szépen. Kazmarik úr következik. Elnök úr. Hát köszönjem meg elnök asszonyunknak, hogy ezt az állásfoglalást megfogalmazta. Nagyon jól előkészített, kiegyensúlyozott anyagról van szó. Csak egy-két javaslatom lenne apró változtatások céljából. Az utolsó pontban az áll, hogy miután az állásfoglalást elfogadták, a tanács és a parlament, illetve a tagállamok, illetve az ENSZ éghajlatváltozási csoportja elé került, mi lesz? A kopenhágai konferencia a különböző érintettek konferenciája lesz. Úgyhogy talán ezt az állásfoglalást el kellene küldeni nekik is. Nem csak azoknak, akiket itt felsoroltunk a dokumentumban. Tehát az EU országok is. például a, a, a megállapodás aláíróinak is. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Bizonyára mindannyian egyetértünk ezzel a kérdéssel de úgy gondolom, hogy konkrét számokra, javaslatokra van szükség. Egy hiányzik ebből a kérdésből, nevezetesen azon technológiák támogatása, amelyek ekokompatibilisek a fejlődő országokban. Ugyanis léteznek olyan technológiák, olyan anyagok, üzemanyagok, technológiák, tisztító berendezések, stb., illetve gépek, amelyek energiát tudnak gerjeszteni, és amelyeket nem igazán engedhetnek meg maguknak a fejlődő országok, mert a WTO kereskedelmi szabályai másképpen rendelkeznek róluk, mint más termékekről. Szerintem valami ilyesmi utalást is bele kellene venni az anyagba, Tegnap a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságon belül rendkívül pozitívan vitattuk meg ezt a témát, annak érdekében, hogy a fejlődő országok is kihasználhassák ezeket a lehetőségeket, amelyek pénzügyi szempontból nem könnyen elérhetők számukra. Rendelkezünk ugyanis egy csomó olyan fejlett eszközzel, amely ö, a világ déli részén jelentős késlekedéssel jelenik meg. Köszönöm. Parancsolj! Köszönöm, elnök úr. Az előbb egy kolléga azt mondta, hogy tetszik nekem a kérdés, úgyhogy azonnal az állásfoglalásra térek. Nekem tetszik a kérdés, és az állásfoglalás is, mégis felszólalak azért, hogy azt is elmondja, miért is tetszik nekem az állásfoglalás. Azért, mert itt hangsúlyozzuk, hogy a legkevésbé fejlett országok fizetik meg a klímaváltozás hatásainak árát. Az egészségügyben, a, a migrációban, az élelmiszerválságokban, a vízellátás problémáiban, nagyon sok aspektusban. Másodszor egyetértek az állásfoglalással azért, mert feltételezem, hogy a fejlett országoknak kell további erőfeszítést tenniük a hatások enyhítése érdekében, illetve az adaptáció érdekében, a technológia transferekkel, a befektetésekkel, beruházásokkal, a klímaváltozás ellen a kevésbé fejlett országokban. És éppen ezért van egy olyan pont az állásfoglalásban, van ennek egy olyan lelkülete, amit teljes mértékben támogatok, amely azt mondja, hogy a fejlett országoknak meg kell felelniük a kötelezettségvállalásaiknak már, ami a segélyeket életi, de még többlet erőfeszítést is kell tenniük, hogy további forrásokat biztosítsanak az éghalatváltozással szembeni küzdelemben. Aztán Svensson asszony is beszélt arról, hogy milyen fontos a jó gyakorlatok érvényesítése, terjesztése. Ezen a területen vannak olyan országok, amelyek több pénzt adnak az ENSZ programokra, a környezetvédelmi programokra, az éghajlatozás, éghajlatváltozás kapcsolatos programokra, a természeti katasztrófákkal kapcsolatos programokra. Spanyolország is így járt el, és szeretném aláhúzni, hogy Spanyolország háromszoros erőfeszítést tett, ez jó gyakorlat, és szeretném kihangsúlyozni. Először is teljesítette, illetve fentett, fenntartotta a hivatalos ö, ö, támogatási mértékét 0,7%-ban 2012-re, és további kötelezettségeket vállalt a vízellátás, élelmiszerellátás, éghajlatváltozás tekintetében, és harmadszor nagyon fontos, hogy a nemzeti együttműködési tervben, a spanyol tervben rögzíteni kell, hogy minden program transzverzális jelleggel rendelkezik, és érvényesülnek az éghajlatváltozással kapcsolatos szempontok is. Gratulálok önöknek az állásfoglalásért, sőt a kérdésért is. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Mr. Köszönöm szépen. Mielőtt a bizottságot kérdezem, hogy van-e megjegyzésük azzal kapcsolatban, amit most itt megvitatunk, annyit szeretnék csak elmondani, hogy a az Anna Lind díj nyertesei a, a Maldív-szigetek elnökének ö, gyakorlatilag ö, rendkívül fontos lenne az, amit most itt teszünk, ö, nevezetesen, hogy kiderítsük, hogy honnan ö, szerzünk pénzt erre. A bizottság képviseletében valaki kíván szólni? Uh, a bizottság után kapszott ön uram. Köszönöm, elnök úr. Pillanatilag folyik a munka az Európai Bizottságon belül az éghajlatváltozás finanszírozásáról. A cél az, hogy eloszlassuk itt a tévhiteget, tévhiteket, és segítsünk az alkalmazkodásban a legsebezhetőbb országokban. Tiszteletbe tartjuk a segélyek hatékonyságának elvét, hiszen nagyon fontos, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás ennek keretén belül történjen, az egyes országok elveinek megfelelően a tulajdonviszonyokat tiszteletben tartva. Utalás történik ugyanakkor új, innovatív finanszírozási lehetőségekre is, a repülés és a tengeri szállítás terén például ezek további forrásokat jelenthetnek, úgyhogy a cél az, hogy kommunikáció folyjon. Ez egy tervezett formájában ö, készülne el Kopenhága előkészítése céljából szeptember 10-ére. Elnök, lesznek számok ebben a dokumentumban? A különböző opciókat tartalmazva? Válasz. Igen, lesznek számok a dokumentumban. Becsült értékek rendelkezésre állnak különböző szervezetektől, illetve elképzelések. Ahogy az Európai Tanács is kérte, hogy az EU-nak mi legyen a részesedése ezekben a számokban. Persze ilyen tolik határon belül különböző variációs lehetőségeket beiktatva. Elnök, parancsoljon, Veronik de Geyser, elnézést kérek, elnök úr, ki kellett mennem, és elnézést, hogy ilyen későn szólok hozzá. Csak szeretném elmondani, hogy gratulálok előadónknak munkájához, és hogy benyújtottam néhány módosító indítványt, amelyek kicsit kiszélesítenék az éghajlatváltozás problematikáját és a fejlődés problematikáját, a sarkköri területekre. Ugyanis az éghajlatváltozás nagy változásokat hozott ott, amelyek befolyásolják a lakosság életét is, de ugyanakkor a különböző energiaforrások kiaknázását is befolyásolják, amelyek hatása lehetnek a nemzetközi biztonságra. Azt gondolom, hogy nem föltétlenül kiegészítő finanszírozásra van szükség, hanem mondjuk nemzetközi szabályozásra. A módosítóimban példákat is adok, csak jelezni kívántam mindezt, mert igaz, hogy meglepő lehet ez az ön számára, de az is igaz, hogy nem egyedi esetről van szó, hanem rendkívül fontos dologról, és kérem, hogy ezt a kis lehetőséget biztosítsák. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, de Kaiser asszony. Azt hiszem, Gorenz úr szeretne szólni. Igen, elnök úr. Szeretnék visszatérni a finanszírozási lehetőségekre. Azt gondolom, hogy két probléma van itt. A 0,7% az egyik, amit nem fogunk elérni. Nyilván a kormányaink ígéretére utalok itt, és nem tartják be ezeket. azért voltak jelentős növekedések, mert eltöröltek bizonyos ö, adóságokat, amiket egyébként se tudtak volna visszafizetni, úgyhogy ez ilyen virtuális növekedést mutatott csak a támogatások szintjén. Elvileg nem vagyok az új eszközök, alternatív eszközök ellen, de ha az állásfoglalás egésze nem képes arra, hogy tükörbe nézesse a kormányainkat, és eléri azt, hogy a 2005-ös ígéreteiket betej, betartsák, nemzetesen a támogatási költségvetések növelését, akkor semmit nem érünk el. Mert akkor csak több finanszírozási eszköz fog megjelenni, és egyáltalán nem fogunk egyensúlyi helyzetet teremteni a nemzeti jövedelemmel. Ez azt jelenti, hogy óriási visszaüsést fogunk ta- tapasztalni, ugye a jelenlegi válságban is ez történt, de semmi nem fog történni. Úgyhogy szeretném felhívni a figyelmüket erre a csapdára. Ragaszkodnunk kell ehhez, ezért vannak igen jelentős fenntartásaim a javaslat megújításával kapcsolatban, mert fennáll a veszély annak, hogy a végén sehova nem jutunk, nem lesz kielégítő eredmény. A 0,7%-os cél egyértelmű, az eszközök megduplázása, sokszorosítása nem egyértelmű megoldást mutat. Köszönöm. Van-e még valaki, kérdez az elnök, aki hozzá szeretne szólni, mielőtt nagyra becsült előadónőnket, elnök asszonyunkat kérem meg, hogy szóljon. Ha nincs, akkor Éva Jolit kérem meg, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy a legtöbb javaslatot jóvá hagyták. Azt gondolom, hogy holnap kerül szavazásra ez a téma. Ma volt a vita, úgyhogy javasolhatjuk a, holnapi szavazásra az anyagot. Mivel lesznek még módosító indítványok, ezeket figyelembe vesszük, és belevesszük az anyagba. Úgyhogy köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Éva. Mint már korábban is mondtam, a határidő 7 óra a mai napon a módosítások beadására. Nagyon fontos az állásfoglalás a parlament részéről is, és a szakbizottság részéről is, és ahogyan Gerec úr is elmondta, olyan állásfoglalásokra van szükségünk, amelyeknek hatása is van, és nem csak lógnak a levegőben. Ezért is nagyon lényeges lépés ez. Köszönöm. Nézzük a nyolcadik napi rendi pontunkat. Az előadónk ezzel kapcsolatosan szintén az elnök asszony, Éva Jolie. Úgyhogy én fogok elnökölni. A gazdaság és pénzügyi válság hatása a fejlődő országokra és az együttműködésre a bizottsághoz több kérdést tettek fel, és egy állásfoglalás tervezet is született a pénzügyi és gazdasági válság hatásairól a fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre ezt a titkárságunk készítette. Kérdezem, van-e észrevételük, kiegészítésük, kérdésük ezzel a témával kapcsolatosan? Kérem, hogy a felszólalásaikban elsősorban a kérdőívekre és az állásfoglalásra szorítkozzanak, vagy összpontosítsanak, mint a kopenhágai témában is. Ezeket a témaköröket holnap részletesen meg fogjuk beszélni holnap. Kován Luka úr is itt lesz az Afrikai Fejlesztési Csoporttól, illetve az Oxford Egyetemről egy szakértő. Tessék, megadom a szót a felszólalásaikhoz. Köszönöm szépen, bár én is egyetértek ezzel az állásfoglalással. Most vannak módosító indítványai, már be is küldtem azokat. Ezek nem ellenébe mutatnak az általános szellemének vagy a terlem tartalmának ennek az állásfoglalásnak, hanem abból indultam ki, hogy talán szerencsésebb volna, ha bevezetnénk bizonyos módosításokat, javításokat, én legalábbis így gondolom ezek azzal foglalkoznak, hogy például a, az állásfoglalás bevezető rendelkezéseiben szerepeljen Afrika. Ahogyan Eva asszony is említette, holnap lesz erről részletes vita, illetve az afrikai témakörről. A másik módosítás, amelyre rá szerettem volna mutatni, arra vonatkozik, hogy szeretném, hogyha a felelősség, a kölcsönös felelősség eh, és a jutatások elvét eh, jóvá hagynánk, illetve beillesztenénk ebbe a szövegbe. A fejlődő országok határozzák meg prioritásaikat, de a segélyezés és fejlesztési együttműködésben nagyon lényeges, hogy felelősséget is viseljenek azok, akik kapják a segélyeket, és bizonyos alapelvek, mint az elszámoltatás vagy az átláthatóság alapelve érvényesüljenek. Nagyon sürgős helyzetben találjuk magunkat, már csak azért is, mert van másik három módosító javaslat is, amelyek közül egyik fel szólítja azokat az országokat, a G20-ak országait, akik részt vesznek ebben a folyamatban, azt követelve az állásfoglalásban, hogy a tagállamok fenntartsák a köve- kötelezettségvállalásaikat segélyezés szempontjából, és egy új bekezdésben ezt is beadtam, mint módosítás, nagyon jelentős a fejlesztési politikák koherenciája a támogatott országok összefüggésében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gároszalom úr. Önnek van a legnagyobb tapasztalat ebben a szakbizottságban. Gaspar úr. Köszönöm, elnök úr. Mind a kérdés, mind az állásfoglalás véleményem szerint igen aktuális, és nagyon lényeges, és olyan kérdések ezek, amelyekkel foglalkoznunk kell de kétségeim is vannak. Kétségeket táplálok azzal kapcsolatosan, hogy szükség van-e arra, hogy az IMF munkáját bíráljuk a kérdésben és az állásfoglalásban. Szó van arról, hogy nagy arányban európai országok kaptak kölcsönöket, Egyetértek ezzel, de szerintem, szerintem is jobb lenne, ha afrikai országok kapták volna ezeket a hiteleket, de mivel EU-s országok kérték, hát így történt. És vannak olyan országok, amelyek ezek nélkül, a hitelek nélkül gyakorlatilag csődbe mehettek volna. Talán egy kicsit helyesebb volna, hogyha azt kérnénk, hogy több hitel irányuljon az afrikai országok irányába, nem pedig kritizálnunk kell az IMF-et a hitelezési politikája miatt. Köszönöm szépen. Igen, sok ország nehézséggel nézett volna szembe, hogyha ezek a hitelek nem érkeztek volna meg. Giulia asszony. az én világomban az igazság kimondása, a valóság kimondása nem lehet ártalmas. Én így gondolkodom. És nagyon explicit kifejezésmód mellett vagyok, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy tartsuk meg a százalékos értékeket, szerintem fontos az, hogy elfedezzük az igazságot, elfedjük, nem fogalmazunk pontosan, az nem előrelépés. Köszönöm. Köszönöm az észrevételt, emlékeztetném, hogy a módosítások benyújtásának határideje idén, ma 7 órakor lejár, holnap szavazunk 12 órakor, mivel nagyon rövid idő telik el a szavazásig a benyújtás után, azt kell mondanom, hogy csak angolul nyújthatják be a módosító indítványokat. Ne nézzenek így rám, én nem tehetek erről. Most nézzük a kilencedik napi rendi pontunkat. Az előadó továbbra is nagyra becsült elnökasszonyunk, Eva Zsoli. Ez az Európai Közösség és Ginea közötti halászati partnerségi megállapodásra vonatkozik. Ma többet megtudhatunk arról, hogy mit tartalmaz ez a megállapodás, amely az európai közösség és fejlődő országok között kötődik. Nagyon sok aggályt fogalmaztak már meg ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, bizonyos partnerországok is, mert bizonyos politikánk a halászattal kapcsolatosan nem csak a mi halászati tevékenységünkre van hatása, hanem más országokére is. A fejlődő országokban a szegénység csökkentésére vonatkoznak ezek az erőfeszítések, de én például azzal a problémával is találkoztam, hogy amikor aláírunk egy pénz, egy halászati egyezményt egy harmadik országgal, akkor a pénzt a kormányzat kapja, és nem feltét, nincsenek olyan garanciák beépítve, amelyekkel biztosítható, hogy a halászok kapják meg ezt a pénzt, és sokszor elszegényednek a halászok, meggazdagodnak az államok. Előfordul ez is. a helyi lakosságokat szeretnénk felruházni minél nagyobb hatalommal vagy hatáskörrel, és ez vonatkozik a halászati politikára is, a szegénység csökkentésére és a szegényebb közösségek általános támogatására, amelyek a halászatból tartják fenn magukat. Ez sokkal szerencsésebb, mint hogyha a központi kormányzatot támogatjuk. Ezek egyébként sokszor korrupt országok, és nem igazán lehet nyomon követni, hogy mi történik a támogatással, a pénzzel. Sokkal jobb volna, hogyha nem az FA e alapok nem erre a nem ezen az úton jutnának el az országokig, most szeretném Beatrice Gorest felkérni arra, aki egyébként a halászati szövetség képviselője, számoljon be ezekről a halászati egyezményekről és ezek következményeiről, vagyis hogy milyen hatással vannak a fejlesztésre. Aztán Zsoli asszony elmondja saját véleményét a halászati partnerségi egyezményről, amelyet Ginával kötöttek. The commission is not here yet. Okay. Nincsen meg itt a bizottság képviselője. Hol van a bizottság? Ahead of time. Egy kicsit előre szaladtunk. Garez asszonyt kérdezem, hogy jelen van-e. Igen, ő itt van. Kérem, hogy beszéljen nagyon lassan, hogy, az, hogy a bizottság képviselőjét is meg tudjuk várni, vagy pedig tartunk egy öt perces szünetet. Talán fel lehetne függeszteni az ülést 5 percre. Kicsit több időnk van most, mint amennyit előre előirányoztunk erre a témára. Nagyon köszönöm, elnök úr. Arról szerettem volna beszámolni, hogy a szakbizottságnak beküldtem azt a dokumentumot, amelyet önök számára készítettem, úgyhogy bizonyára ismeri a mondandóm tartalmát, nem kell részletekbe bocsátkoznom. A bizottság képviselője is látta. Én egy olyan szervezetnek dolgozom, amelynek a neve a Méltányos Halászati Koalíció, ez egy szélesebb körű szövetség. Ami a partnerségi megállapodásokat illeti, körülbelül 15 van ilyen érvényben az Európai Unióban jelenleg. A legtöbbnek az a célja, hogy az Európai Unió hajói a tonhal halászatban részt vehessenek, de Mauritániával is például jelentős halászati egyezmény van életben tonhalra, más fajokra vonatkozólag, illetve a nyugat-afrikai országokkal kapcsolatban is vannak ilyen egyezmények, például Gineával, és annak ellenére, hogy nagyon sok változás történt a hozzáférési megállapodásokhoz képest, amelyek a 80-as években születtek, aztán a 90-es években, aztán később már ezek partnerségi egyezmények lettek. A halászat és a fejlesztés összehangolására sok erőfeszítést tettünk, de mégsem működik minden jól. Miért? Sok szakmai, technikai kérdést is fel lehet vetni, de szeretném azt megvizsgálni önökkel együtt, hogy mi is ezeknek a kudarcoknak az oka? Szerintem elsősorban a bizalom hiánya a partnerekkel. A harmadik országok nem igazán bíznak az Európai Unióban, mert sokszor az Unió bort iszik és vizet prédikál, hiszen arról beszélünk, hogy fenntarthatóvá kívánjuk tenni a halászati ágazatot, de nem ezt tesszük a gyakorlatban. Az EU az európai hajóknak akar hozzáférést biztosítani harmadik országok erőforrásaihoz. És ez természetesen nem segíti elő nemzetközi hitelességünket, szavahihetőségünket, megkérdőjelezi szavahihetőségünket harmadik országbeli partnereinkkel szemben. Bírálatok hangzottak el a civil társadalom részéről, halászok szövetségei részéről harmadik országokban, és a hitelességünket kétségbe vonják több téren, például a harmadik országok hatósága is. Sok országban túlságosan nagy mozgásteret hagynak a korrupciónak, az engedélyek kiadásában, a külföldi hajóknak túlságosan nagy hozzáférést adnak az erőforrásokhoz, legyen az Európai Unió, ázsiai más országokból, Kína részéről, ami azt jelenti, hogy nem alakulhat ki valós partneri kapcsolat, hogyha nincsen bizalom. Ezen kell változtatnunk egy új keret kialakításával, amely a bizalmon alapul. Nagyon fontos az EU számára, hogy hitelesebbé váljon. Az FP ák nagyon fontos részei a közös halászati politikának, tehát itt változást kell elérnünk. Elnézést, be akartam fejezni, mielőtt a biztos, illetve a bizottság képviselője megérkezik. Helyre kell állítanunk tehát a bizalmat, és meg kell találnunk, hogy hogyan tudunk megfelelő kereteket kialakítani a fenntartható halászat érdekében. A partnerségi, együttműk, a partnerségi megállapodások nem működnek. Most mit tehettünk? Azt mondhatjuk, hogy álljunk meg, nincs több megállapodás, és hagyjuk, hogy a dolgok menjenek a maguk útján. Van, aki megvédené ezt az álláspontot, akik egyszerűen nem akarják, hogy az Európai Unió belebocsátkozzon ebbe a kérdéskörbe, de ez nem egy túl bátor vagy felelősségteljes álláspont, hogyha szeretnénk a gyakorlatban is megfelelni kijelentéseinknek, akkor próbáljuk meg támogatni a fenntartható halászatot harmadik országokban. Ehhez döntenünk kell vagy leállunk teljesen a megállapodásokkal, és aztán meglátjuk, mi történik. Hát már most láthatjuk, hogy mi történik. Szenegállal van egy halászati megállapodásunk, ez az első. Ezt a 70-es évek vége felé írták alá. E, ő Szenegál tehát a legrégebbi partnerünk. Ez a megállapodás lejárt. és nem járult hozzá fenntartható halászat kialakulásához. Korábban, amikor még életben volt ez a megállapodás, át, ö, több 20-30 európai hajó, sokszor kotróhajó ö, volt jelen a, ezeken a vizeken, de most már azt látjuk, hogy nem csak 30, hanem akár 60 hajó halászik halászik szenegáli vizeken. A, az átláthatóság csökken azzal is, hogy a helyi zászló alatt kívánnak hajózni, illetve ezt választják ezt a megoldást. Az, hogy nincsen megállapodás, az nem oldja meg a problémát, úgyhogy csak az a megoldás marad, hogy megvizsgáljuk, hogy mi okoz problémát, az, hogy összekapcsoljuk az Európai Uniós hajók hozzáférését és a finanszírozást. Annál több pénzt adunk, minél több hajónak engednek hozzáférést vizeikhez. Ez volt az alapelv, pénzt az értékért, vagy értéket a pénzért. Persze érthető ez a megközelítés, hogyha rossz állapotban van a halászati ágazat, akkor több kutatásra, több vizsgálatra van szükség, és ehhez pénz kell. És akkor csökkenteni kell a hozzáférés mértékét. Ez az összekapcsolás lehetetlenné teszi a fenntartható halászat kialakulását. Ha követjük ezt a gondolatmenetet, akkor egészen új megközelítésben vizsgálhatjuk a halászati kérdést. Hozzá kell járulni ezeknek a megállapodásoknak a fenntartható halászat kialakulásához. A CFP felülvizsgálatával itt az alkalom, hogy friss szemmel tekintsük át ezeket a megállapodásokat, nevezzük azokat FPA-knak vagy másoknak a jövőben. A jövőre nézve mondhatjuk azt, hogy irányítási, úgynevezett governance megállapodások lesznek ezek, és ezek a megállapodások ebben a formában különböző forrásokat tesznek lehetővé a finanszírozásban, akár a fejlesztési politika felhasználásával. Bizonyos tagállamok jobban részt vesznek a harmadik országok beli halászatban, és össze kell hangolnunk ezeket a politikákat, tehát amikor forrásokat teszünk, adunk a harmadik országoknak, akkor biztosítani kell, hogy átláthatóság érvényesüljön, bevonva a civil társadalmat. Ezeket a tényezőket be kell építenünk a fejlődő harmadik országokkal fenntartott jövőbeli kapcsolatunkban. Hogyha elindulunk ezen az úton, és nem kötjük össze a hozzáférést a finanszírozással, akkor ebből következik az is, hogy az európai halászoknak maguknak kell megfizetniük a vizekhez való hozzáférés, nem pedig az európai állampolgároknak. Ez persze nehézséget fog okozni, minden esetre hosszabb távon kell ezzel kapcsolatosan gondolkodni. Ha van egy olyan harmadik ország, ahol jobb kezekben van a halászat, ahol hatékonyabbak a vizsgálatok, és kevésbé kihasználó a halászat, akkor ez, ebből kell kiindulni. Mindig abból indulunk ki, hogy az európai halászok felelősségteljesebben járnak el, de hosszabb távon kell gondolkodnunk, és ennek pozitív eredményei lesznek a fenntartható európai halászat szempontjából is a harmadik országokban Mindennek ellenére foglalkoznunk kell azzal a gondolattal is, hogy az európai hajók, amelyek harmadik országokban halásznak jelenleg, túlságosan nagy ez a flotta, túlságosan sok hajó van harmadik országok vizein, és ezt csökkenteni kell a halászati kapacitásunkat, ugyanúgy, mint a nyugat-afrikai országok esetében, már túlhalászás áll fenn most is, tehát a saját halászati flottájukat akarják érvényre juttatni ezek az országok, ez érthető. Nem akarjuk megengedni az, az erőforrások túlzott használatát, és ezek az országok a saját flottáikat ki akarják építeni, és ez nem feltétlenül az, amit mi elképzeltünk. Nagyon nehéz lesz ez a vita, csökkenteni kell a hajók számát, vissza kell fogni a halászati erőfeszítéseket, döntésekre van szükség. Döntenünk kell az alapján, hogy figyelembe kell venni az operátorok felelősségét. Pontosan kell megadniuk a halászati fogásaik mennyiségét, és akinek rossz az előtörténete, abban igazából nem lehet megbízni, nem lehet őt megbízható operátornak nevezni. Vannak olyanok, akik csak egyszerűen a profitra hajtanak. 60-70 százalékos származékos vagy mellékes fogásra van szükségük, a, követ, a jövőben az ilyen egyezmények nem tartalmazhatnak ilyen lehetőségeket, valamit tennünk kell a felelőtlen operátorokkal szemben. Nagyon nehéz kérdés ez, de meg kell oldanunk, hogyha szeretnénk, hogy az Európai Unió bizonyos szinten legalább visszanyerje szavahihetőségét. Aztán van egy másik nagyon fontos alapelv, a következetesség, ezt többször említették már a mai napon is, a halászati területen is azt kell gyakorolnunk, amit hirdetünk, és ezt olyankor is érvényesíteni kell, amikor bizonyos eszközöket kínálunk fel a partnerországoknak. Aztán ott vannak az epok, a megállapodások mellett, itt is vonatkoztathatunk bizonyos rendelkezéseket a halászatra. Nagyon részletes szabályokra van arra szükség, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan tudnak ezek az eszközök együttműködni, és reméljük, hogy az eredmény a fenntartható halászat lesz. Ez a célunk. Hogyha megállapodásokkal dolgozunk azután az epok kapcsán bármit megengedünk, bármilyen uh, hajó bármit megtehet, és a kapacitásokat áthelyezhetik harmadik országokba, akkor ez nem segíti elő a fenntartható halászatot a harmadik országokban. Ezek azok a kérdések, amelyekkel szeretnénk foglalkozni a, a CFP felülvizsgálata során, a halászati politika felülvizsgálata során. Szeretnénk az Európai Unió hitelességét visszaállítani, és a fenntartható halászatot elősegíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez egy kitűnő bevezető volt. Valóban fantasztikus volt. Az elnök asszonyunkat kérném fel arra, hogy számoljon be a jelentéséről, tehát a halászati partnerségi megállapodásról az európai közösség és Kína között. Franciául fogok beszélni, mondja az elnök asszony. Nos, egy úgy gondolom, hogy nagyon nehéz most bármit is előre mondani erről a halászti partnerségi megállapodásról, Viszonylag új vagyok itt, tehát lehet, hogy sok hibát fogok elkövetni, de ezt kérem, bocsássák meg. Nagyon sok mindennel foglalkoztam már a fejlesztési politika kapcsán, sokat utaztam, láthattam a halászti megalapodások hatásait is, és valóban szembesülhettem helyszínen a partnerségi megalapodások hatásával. Vannak korrupt kormányok, amelyek a halászati jogokat eladják, anélkül, hogy abból bármilyen haszna is származna a saját népüknek. Vannak olyan helyek, ahol nincsen ellenőrzés a mi részünkről. Így a tengereket teljes mértékben túlhalásszák. Például az északi Atlanti óceán területén, vagy például említhetném azt is, hogy egészen említettem az angolajákat például. Tehát a halászati egyezmény megkötése Gineával ezzel kapcsolatban 2007-ben egy független tanulmányt készítettek el, a Metapeska tanulmány elkészítője, és 2007 novemberében adták ezt a tanulmányt, és ebben arra jutottak, hogy nem tartották be a szabályokat az európai hajók ellenőrzése, hibás volt, a fogott mennyiség megadása is hibás volt, és nem tartották be azt most csak egy bizonyos távolságra lehetett halászni a parttól. Túlságosan közel halásztak a parthoz, nagyon magas százalékarányokat említettek meg, a mars is különböző volt, és Ginában voltak éjséglázadások is. A hal protein, ez az állati fehérje, ez a szegények élelme, és ezáltal elvették ezzel a megállapodással ezt a fehérje forrást tőlük. Azt javasolják ugyan, hogy azt mondják, hogy van valamilyen fajta lépés a korábbi jegyzőkönyvvel szemben, de ez túlságosan kicsi. 40 hajó ról van szó. 5000 tonnát foghatnak összességében, de azt nem adják meg, hogy többet nem halászhatnak. Valószínűleg 5000 tonnát nem is tudnak már kifogni, mert nincs annyi hal, de az egyezmény a, az állomány csökkenésével egyáltalán nem számol. további ösztönzés van a halászatra, mert a megállapodásban az áll, hogy többet fizetnek akkor, hogyha 5000 tonnánál több halat fognak ki. Ezen kívül azt is előirányozzák, hogy rákot is halászhatnak 2010-től, hogyha bizonyos átlátható rendszereket teljesítenek. Itt például a kvótákról van szó, de nem de, nincs, de nem beszélnek arról, hogy nagyon, aggodály, nagyon aggodalmas a halállomány helyzete Gineában. Tehát óriási feladat az, amit most az Európai Unió itt teljesít ezzel az egyezménnyel, Természetesen felmerül az európai munkahelyek védelmének kérdése is. 250 munkahely esetében Európában túlhalászták a tengereket, ennek meg lesz a hatása. Ez egy olyan egyezmény, amely csak olyan olyanoknak használnak, akiknek eleve túl sok hajója van, és el tudom azt képzelni, hogy a fejlesztési aspektus teljes mértékben háttérbe kerül. Létezik ugyanez az aspektus, de nincs annyira kiemelve. lehet, hogy csak egy kis, kis pénzt kellene befektetni egy felügyeleti rendszerbe, és akkor már egy olyan megalapodás lehetne létrehozni, ami valóban a fejlesztés szolgálja. Van még egy további probléma is számukra, a parlament számára, mert tudjuk, hogy a jegyzőkönyvet már aláírták és alkalmazzák, és anélkül, hogy konzultáltak volna velünk. Így a parlament szerepét lábbal tiporják. Ezért néhány módosítást javaslok ezen megállapodással kapcsolatban. Például azt is javaslom, hogy újra tárgyalni kell a megállapodásra annak érdekében, hogy ezeket a módosításokat figyelembe lehessen venni. Elfelejtettem egy dolgot, azt mondtam, hogy a megállapodás során nem arról van szó, hogy az európai mm, táplálkozást hallal biztosítsuk. Tehát azt gondolhatnánk, hogy a megállapodás által mi halat fogunk vásárolni, de a Gineából származó hal importja egészségügyokból tiltott, ez a hal nem is kerülhet Európába. Ez azt jelenti, hogy a megállapodás kevés munkahelyet teremt, de úgysem fogja senki sem megenni ezt a halat. Ezért a következő módosításokat javaslom, megkapták a dokumentumokat, meg is ismétlem ezt szóban is. Úgy gondolom, hogy eh, a fejlesztési, bizottság, fejlesztési bizottságot nem lehet valami, olyan, valami olyanért hibáztatni, amelyről nem is tárgyalhattunk, amelyel kapcsolatban is konzultáltak velünk. Ki kell emelni egyértelműen, hogy a partnerségi megállapodás nem teszi jót a fejle, fejlődésnek, a fejlesztésnek, a bizottság ezt nem kérdőjelezte meg sohasem, mindig azt mondták, hogy itt csak pusztán kereskedelmi megállapodásról van szó. Ezen kívül ki kell fejeznünk aggodalmunkat a csökkenő garnéla rák állomány miatt is. Törekedni kell arra, hogy növelni lehessen az állomány mennyiségét. Ezen kívül még egy másik dolog is fontos számomra. Gineában nemrégiben pucs zajlott le, illegális halászat aránya is növekedett. Tehát nem tudjuk ellenőrizni egyáltalán azt, hogy mire használják fel a pénzt. Úgy gondolom, hogy bizonyos mennyiségű pénzt fel lehet használni arra, hogy megfelelő ellenőrzést hajtsunk végre. A tanácsnak és egy jelentést lehetne készíteni arról, hogy mit lehet tenni az eszközök ellenőrzése érdekében. Úgy gondolom, ez az abszolút minimum, amit meg kell tenni egy ilyenfajta halászati egyezmény során. It's uh, very clear to me that uh, we should thank um, Eva Jolly for what... Köszönöm szépen, Jolly asszony. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon erőteljes, a fejlesztés szorgalmazó jelentés. Valóban a szakbizottságunknak meg kellett volna ezt uh, vizsgálnia a múltban. Nagyon ö, gyakran előfordult az, hogy nem sikerült ellenőrizni ezeket a halászati egyezményeket és 250 munkahelyről van itt szó. Azt is hallottam, hogy a fehér tonhal is egyre inkább veszélybe kerül. Mindenképpen védelemre szorul ez a tonhal faj. Nem Namibia jut eszembe mindenről ők velük nem közöttük megállapodást, és saját halászti szektort alakított ki. Ez is egy érdekes tapasztalat. Mindezek mellett szeretném megadni most a szakbizottságom képviselőjének a szót. Mr. Martinez. Quite naturally. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is úgy gondolom, hogy vannak olyan aggályok, amelyekről Zsoli asszony beszélt, és ezekkel egyet kell értenünk, de figyelembe kell venni, hogy mi a valóság, mi a helyzet, és én most a valóságról, a helyzetről szeretnék beszélni nem ezzel a konkrét szerződéssel összefüggésben, hanem általában az Európai Unió által fenntartott halászati megállapodások kapcsán nagyon sok kérdést feltett a szakértőnk, nagyon fi nagy figyelemmel hallgattam, és tisztelettel meggyőződésem, hogy jó hiszemben jár el, és jó szándékokkal ebben a témakörben. Nagyon érdekes dolgok hangzottak el, Sőt, ön, elnök úr is mondott egy nagyon érdekes dolgot Namibiáról. Én is Namibiáról akartam beszélni. Sajátos helyzet ez, és sajátosan érdekes. Először is nem hiszem, hogy bűnnek kellene minősíteni azt, hogy ha azt mondjuk, hogy a halászati megállapodások az Európai Unió részéről elsősorban azért jöttek létre, hogy az európai halászok halászhassanak nem a saját partvidékükön, hanem más vidékeken. Nem hiszem, hogy ez bűn, ez anomália volna. Része a normális működésnek. Az Európai Uniónak természetesen megvan az a felelőssége, hogy elősegítse az európai ipar számára azt a lehetőséget, hogy a világ más tájain is működjön. Ebben egyetértünk, vagy sem? Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem a vörös kereszt. Melyek az alternatív megoldások, milyen lehetőségeink vannak? Ezt egyébként nagyon világosan hallottuk bizonyos esetekben azt mondta nagyon abszolút kijelentésként, hogy nem működnek ezek a megállapodások, én azért egy kicsit finomabban fogalmaznék. Én azt is mondhatnám ugyanezzel az erővel, hogy kiválóan működnek a halászati megállapodások, ugyanúgy, mint más megállapodások harmadik országokkal. Minden kellemetlenségükkel, nehézségükkel, vagy bonyodalmukkal, minden megállapodásnak vannak ilyen következményei bármelyen országgal kötötték azokat, beleértve a, a fejlődő országokat is. Vannak hiányosságok, hátrányok, de vannak előnyök is. Figyelembe kell venni, hogy azok az országok, amelyek aláírnak egy halászati vagy más eh, együttműködési szerződést az Európai Unióval, nem fogunk ilyenkor egy pisztolyt a fejükhöz, őnekik is érdekük fűződik az e, egyezmény aláírásához. Akik nem így gondolkodnak, nem írják alá, például Szenegál esetében, vagy Namibia esetében, amely az az ország, ahol a legtöbbet halásznak, és nincsen például az Európai Unióval halászati megállapodásuk. És ott sokkal többet halásznak, mint bármely más országban. Mi történt Szenegállal? Ahogyan nagyon jól mondta a szakértő asszony, Szenegál egy nagyon tiszteletre méltó ország, demokratikus ország, de a hatóságai arra a következtetésre jutottak, hogy őket másféle cselekvés jobban érdekli, másféle fellépés. Ők nem akartak az Európai Unióval megállapodást kötni, és éppen ezért, mivel Szenegál már nem európai gyarmat, autonóm ország, és megvan a lehetősége és felelőssége a saját kormányzására, ezért nem írta alá a megállapodást, és ők úgy járnak el, ahogyan a saját érdeküknek vélik. Ez egy viszonylag demokratikus ország, tiszteletre mért ország, az Európai Unió elismeri, és ez egy jó példa arra, hogy nem írják alá az Európai Unióval a megállapodást, ehhez joguk van, és ők létrehoznak vegyes társaságokat, amelyek, ahogyan a szakértő asszony is nagyon pontosan elmondta, ezek már nem, ezeknek a, két, a száma megkétszereződött, vagyis a szenegáli vizeken már kétszer annyi halászhajó működik, szenegáli hajók, minden joguk megvan hozzá, miért ne tehetnék meg? vagy mi fogjuk megmondani Szenegálnak, hogy mit kell tenniük a saját tengerükön. A kérdés az, amikor, a különbség az, amikor van egy megállapodás, ez a megállapodás megengedi, és remélem sok ilyen megállapodás lesz, hogy legyenek bizonyos normák és ellenőrzések. Ezek a hajók, amelyek Szenegálban halásznak, ezek nem szenegáli hajók. E, sok közülük ugyanazok, amelyek korábban is haláztak, és most minden joggal és a szenegáli hatóságok jóváhagyásával mi nem mondhatunk erről ugye semmit, egy szót sem. Ezek olyan körülmények között dolgoznak, amelyek sokkal rosszabbak bizonyos értékelésekben, mint a akkor lennének, ha lenne, illetve amikor akkor voltak, amikor volt az Európai Unióval megállapodás érvényben. Namibia nem köt a tagállamokkal szerződés, hanem közvetlenül a cégekkel. A cégekkel, és itt nincsenek megállapodások, ott szerződések vannak, együttműködés, az X cég, Y cég és a namibiai hatóságok között, és úgy látszik, hogy ez egészen jól működik. De nincsen ellenőrzés, nem ellenőrzi senki, hogy többet vagy kevesebbet haláztak, mint amit vállaltak, vagy hogy végeznek-e olyan praktikákat, amelyek nem megengedettek. Mint említettem, Namibia az az ország, amely a legtöbb halászati tevékenységet végzi. Aztán még egy megjegyzés, nem fogom már többet rabolni az idejüket. Van egy olyan kifejezés, amelyet nagyon sokszor használt a szakértő asszony, a hitelképesség, illetve a hitelessége az Európai Uniónak. Ez kire vonatkozik, és ki előtt? A szavahihetőség olyasmi, ami egy abszolút relatív fogalom ha bizonyos civil szervezetek vonják kétségbe az EU szavahihetőségét, akkor erre nem nagyon tudok mit mondani. De kire vonatkozik ez a szavahihetőség? A népességekre? A szenegáli népességre? Vagy nem tudom milyen más ország népességére? Hát ez vitatható, mert ki dönti el, hogy a szenegáli népnek nincsen szavahihetősége például? Ez azért vitatható legalábbis. A szavahihetőség, a hitelesség, ezt szerettem volna kiemelni a felszólalásomban, és szeretném, hogyha ezt figyelembe venné a szakértő asszony is. Az EU szavahihetősége végtelen mértékben nagyobb a halászati területen, mint azoké, akik elérték, hogy akik elkezdtek halászni a, a megállapodás lejárta után, Kína, Japán, Oroszországra gondolok, világos, hogy a kínaiok, oroszok, japánok, koreaiak, majdnem kihagytam elnézést, ők határ korlátok nélkül halásznak ezeken a területeken, hogyha ők szavahihetőek, akkor mi nem tudom, mik vagyunk. Én azt azért megerősíteném, hogy az EU szavahihetősége, hitelessége sokkal nagyobb, mint azoké a hatalmaké, akik versenyeznek velünk, és kihasználnak bármilyen lehetőséget, hogy amikor kiteszi a lábát az Európai Unió, akkor ők elkezdenek halászni. Ezzel le is zárom a felszólalásomat, és van még egy téma, amit szerettem volna pontosítani, a mi tisztviselőink szempontjából. Ahogyan Zsoli asszony is elmondta, az a megállapodásokhoz nem lehet módosításokat benyújtani. Ezek olyan megállapodások, amelyeket vagy elfogadunk, vagy visszautasítunk, de nem lehet ezeket módosítani a jogi helyzet szempontjából. Szeretném ezt pontosítani, hogy ezt figyelembe tudjam venni. Természetesen az elnök asszony jó hiszemiségét feltételezem, és a jó szándékait. Ez egy új dinamika, egészen más folyamat, mint ami eddig tapasztaltunk. Köszönöm elnök asszony, elnök úr, és köszönöm a szakértő asszony felszólalását. Köszönöm szépen ezt a nagyon szenvedélyes hozzászólást amelyek kapcsolatban már eszembe jutott az, amiről korábban beszéltünk, a fenntarthatóság. Én nagyon országból érkeztem, rubber properties were given over to the workers. Ahol nagyon sok gumigyár van, és elvették a, a, a földeket. illetve földeket adtak a munkásoknak, de pár éven belül már nem volt gumagyár, mert eltűntek a, a gumifák, tehát a fenntarthatóságra van itt szükség. Tehát nem csak a mostanról kell beszélnünk, hanem az, mi lesz két-három év múlva, illetve sokkal később is hosszabb távra kell tervezni a halászat számára, hogy fenntartható módon tudjon működni most megadnám a szót akkor a bizottságnak, hogyha nem, először meg Lová asszony következik. Köszönöm szépen! A tisztelt spanyol képviselőtársamnak azt szeretném elmondani, hogy nem az emberek azok ezekben az országokban azok, akik eladják a halakat, hanem a rezsimek ezekben az országban. És ugye beszélünk, a Zsöli azt is emlékeztetett bennünket, katonai pucs volt ebben az országban december 23-án, egy héttel azután, hogy megszületett a megállapodás az Európai Unióval, tehát valóban a hajók egy olyan megállapodás értelmében halásznak, amelyet még az előző kormány alatt hoztak létre, tehát egy diktatúráról van most szó. Ezen kívül egy másik országban is augusztusban katonai pucs történt, és ha már Gineáról beszélünk, akkor a Gineviseói költségvetés nagy része ebből a megállapodásból származik. Ez egy nagyon kicsi ország, nagyon szegény ország, nagyon sok katonai pucs zajlott le, számos belső háború volt ebben az országban, az elnököt megölték ez év februárjában, és a hadsereg vezetőjét is meglőtték. Ez egy olyan ország, amelyben óriási a bizonytalanság, vegyes halászat van itt, ez a megállapodás Ginivel igazából már javulást jelent a korábbi megállapodással szemben. A korábbi megállapodás csak a tonhalra, illetve a vegyes halászatra vonatkozott. Very far out from the coast and in most case... És a legtöbb esetben ez nem okoz konfliktust a kisebb mértékű halászatot folytatókkal. Gíneában és Mauritániában ugyanolyan megállapodás van. Az új megállapodás kizárja a vegyes halászatot azért, mert nem lehet biztosan azt állítani, hogy hal többlet lenne itt, de egyetértek Éva Zsolival abban, hogy nagyon aggasztó az, hogy ebben a megalapodás ban lehetőséget kínálnak a rák halászatára, és számos járulékos fogás is van, amely a gineai lakosság számára az táplálkozást szolgálhatná, de az európai fogás pedig visszaöntik a tengerbe, és így a emberek számára elérhető lehetséges fehérje így tehát elvész. Beszéltünk a korrupcióról. Nagyon érdekes ez a kérdés, hogy érdekes az a kérdés, hogy egyáltalán kötetünk-e meglakodásokat korrupt államokkal. Az elhangzó vezetőben hallhattuk azt, hogy nem hagyhatjuk, nem hagyhatjuk azt, hogy ezek az országok hozzájárulnak ahhoz, hogy túlhalásszák a tengereket, el kell azon gondolkodni, hogy hogyan fogunk eljárni. Nem hiszem, hogy ez lenne az út előre, hogy ezekből a halászat egyezményekből partnerség egyezményt csináljuk, mert a partnerségi résznek inkább fejlesztésnek kellene lennie. Óriási eurót fektetünk ezekbe az országokba, azt mondjuk, hogy használjátok ezt fel arra, hogy ellenőrizzétek, nézzétek meg az állományt, segítsétek a helyi halászatot, de csak akkor adjuk ezt a pénzt, hogyha mi is halászatunk a, a vizeitekben. Tehát, hogyha a szeregából kivonulunk, akkor a pénzt is kivesszük, amely a monitorozás szólálta volna. Szenegában jártam, beszéltem a hatóság képviselőivel, azt mondták, hogy hál' Istennek a spanyolok legalább adnak pénzt nekünk a parti ellenőrzésre, mert meg akarják akadályozni azt, hogy bevándorlók érkezzenek Spanyolországba. Korábban kaptak pénzt a halászti megalkodásból is, de most már nem. Tehát valóban hatása van annak, hatása volt annak, amikor Szenegállal szemben megszüntettük az egyezményt. Nagyon cinikus az Európai Unió részéről az, hogyha kereskedelmi megállapodást kötünk meg fejlesztési megállapodások keretében. Nagyon jó, hogy Éva Zsoli felvetette ezt a kérdést, egy másik kérdés, amelyre szeretnék rámutatni, az az, hogy nagyon furcsa az, hogy mi az Európai Unió részéről szegény országokkal üzletelünk, például Gineával, olyan országokkal, amelyek a világ legszegényebb országai között vannak, pénzt küldünk nekik, és előírjuk, hogy mit csináljanak ezzel a pénzzel. Tehát ezt megtehetjük valóban? Pedig lehet, hogy a parti ellenőrzések helyett ezt inkább útépítésre vagy kórházakra használnak ezt a pénzt. Tehát igazi partnerségi egyezményekre van szükség ezekkel az országokkal. Segíteni kell nekik abban, hogy kifejleszték saját nemzeti halászati szektorukat, infrastruktúrát építsenek ki, és Gineában nincs elektromos áram sem ahhoz, hogy egyetlen legyenek hűtőházak, ahol a halat tárolhatnák a nők, állnak a tengerparton, a füstben, ezt károsítja a tüdőjüket, nagyon rossz higiéniai körülmények között vannak, így tartósítják a halat, És láthatjuk, ott, ott vannak a európai hajók, és mi nem visszük partra, amit kifogtunk Gineában. Legalábbis ez volt a korábbi megalapodás rossz szóló értékel, és igaz, amit elmondott az elnök azt, hogy az Európai Unió nem teljesítette azt, amit teljesítenie kellett volna az előző egyezmény értelmében, nem ö, vitték partra a kifogott halat Gineában. Nem volt megbízható kutatás azzal kapcsolatban, hogy hogy áll az állom, halállomány helyzete. 250 európai munkahelyéről volt szó, ezen értékelés azt mondja, hogy a munkahelyek szempontjából úgy becslik, hogy az egyezmény segített abban, hogy körülbelül 250 250 munkahelyet lehessen megtartani, és 40 gíneai számára jelentett ez munkahelyet, de itt nem teljesültek a minimális ILO standardok sem. Azt hiszem, hogy a Isabel Lovlin megjegyzése után nem sok hozzátenni való van a cinizmusról, azt hiszem, hogy ezt meg kell jegyeznünk. Martinez úr tökéletesen egyetértek, amit mondott. Egy kulcs szót azért megjegyeztem, aminek vissza kell térnie majd az anyagunkban. De pontosan azért kértem szót, hogy egy dologról beszélhessek. Szerettem volna, hogyha Beatrice Gorez asszony, aki nagyon jó általános bevezetőt tartott, konkrétan Gináról beszélt volna. Thank you. Philip. Elnök, köszönöm. Elnök úr. Nem első alkalommal beszélünk halászati kérdésekről, és láthatjuk, hogy alapvető problémák vannak itt, nem csak Gíneában. Azt hiszem, hogy három lehetőség áll előttünk. Az első, amelyet Goresz asszony is említett bevezetőjében, az, hogy változtassunk a közös halászati politikában megfogalmazott célekon, célokon, mert egyébként maradnak a halászati egyezmények olyanok, amilyenek most is. De nem nagyon elképzelhető, hogy ezek fejlesztési politikába épüljenek bele, mert még a halászati politikában sem kaptak helyet. A második dolog, hogy jobb megállapodásokat kössünk, mint például a Mauritániával kötött egyezmény, ami már bizonyos fokú előrelépést jelent az előzőekhez képest. Harmadsorban a fejlődés szempontjából megtámadhatjuk ezeket a megállapodásokat. Egyetértek Mártinez úrral. Egyszerűen szégyen, hogy nem lehet módosító indítványokat ö, ö, csatolni a megállapodáshoz. Csak egyszerűen annyit mondhatunk, hogy nem tetszik a megállapodás, és pont. Azt gondolom, hogyha ö, a, a preambulumhoz ö, ö, készítünk módosító indítványokat, akkor mondhatják, hogy hát igen, jó, oké, semmi változást nem jelentenek. Tárgyalóink mind egyetértenek majd azzal, hogy ez egyáltalán nem fejlesztési megállapodás. Ugyanis, ha ez a cinizmus fennáll, akkor semmi változás nem fog bekövetkezni. Nos, az a probléma, hogy az EU által elköltött pénz nem ér célba. Ezekben az országokban rengeteg a korrupció, nagyon sok ágazatban, nem csak a halászatban. A halászat egyáltalán nem korruptabb, mint az élelmiszer, vagy, az él, vagy a mezőgazdasági ágazat. Nem akarok itt most ezzel érvelni, de szerintem a korrupciót is meg kell szüntetni valahogy, hogyha előre akarunk lépni. Úgyhogy szerintem egyszerűen csak valami negatívat kellene mondani erről a megállapodásról, anélkül, hogy módosítót nyújtanánk be hozzá. Köszönöm. Köszönöm, van-e még valaki? Igen, nagyon röviden, elnök úr. Úgy tűnik számomra, hogy még ha a halászati egyezmény nem is arról szól, hogy fejlődést hozzon létre. Mégis elköteleztük magunkat, hogy szakpolitikáink koherenciája ellen nem teszünk semmit. Tehát nem lehet az egyik kézzel adni valamit, aztán visszavenni a másikkal. Ez egyszerűen ö, ordító példája a koherencia hiányának. A halászok élete a fejlődő országokban nagyon fontos. Korez asszony, szeretném a véleményét kérni arról a vitáról, amit most folytattunk le. Nagyon sok tudományos adatot hallottunk a kollégáktól, öntől. Önnek mi a véleménye? Mit kell most tennünk? Mert ugye ezt a megállapodást nem lehet megváltoztatni, ez igaz, olyan, amilyen, el lehet vetni, el lehet fogadni, Szeretném a véleményét hallani, tehát köszönöm szépen. Now, uh... Most pedig szeretném hallani a bizottságot, mert rendkívül élénk vitában vettünk részt, különböző érdekekkel, gondolatokkal, remélem, hogy van hozzáfűzni valójuk. Köszönöm, elnök úr! Először is a bizottság szeretne köszönetet mondani minden megjegyzésért, az előadóasszonynak pedig munkájáért. Ez nem volt egy könnyű dolog, úgy gondolom ő maga is elmondta ezt. Igen, szoros volt a határidő, sok mindent kellett elvégezni, és végül is egy olyan halászati megállapodás született, amely olyan szintű szakmai anyagot tartalmaz, amit sokszor elég nehéz megérteni, még a szakembereknek is. Én nem tudok mindig a halászattal ö, foglalkozni, és sokszor még a szakemberek is ö, minket kérnek, hogy értelmezzük a megállapodást. Ez egyáltalán nem egy könnyű feladat, Nagyon gyorsan kellett egyrészt részletesen elvégezni ezt a munkát, és a bizottság mindenképpen szeretne köszönetet mondani a Fejlesztési Bizottságnak azért a lehetőségét, hogy egy csomó kérdésre válaszolhassunk, és reflektálhassunk a megjegyzésekre. Elnök úr, talán még mielőtt belekezdenék a válaszokban, engedjék meg, hogy két rövid történetet meséljek el. Az első következő. Másfél évvel a halászati egyezmény újra tárgyalása előtt egyik kollégámmal elutaztunk Gineába. Úgy döntöttünk, hogy természetesen találkozunk a kormányjal, hogy az első vitát lefolytassuk a potenciális ö, tárgyalásokról, ö, a jövőbeli halászati megállapodásról. De elsősorban azért is, mert találkozni akartunk mindenkivel, akik Gínában, a halászati ágazatban jelen vannak. Abban reménykedtünk, hogy a megállapodás tárgyalásainak megkezdése előtt jóval próbálni fogunk minden, meg tudunk próbálni mindenkit mobilizálni, akár magánszemélyként, akár állami képviselőként egy ilyen rendkívül kritikus, ö, szenvedélyes ágazatban, mint a halászat, és főleg egy olyan országban, mint Guinea. Hát elnök úr, miután megpróbáltuk ezt az ülést összehozni telefonon, e-mailben, az igen nagy tiszteletre méltó nemzetközi intézményekkel vettük fel a kapcsolatot. Nem akarok itt most senkit néven nevezni, bár nincs ezzel kapcsolatban titkunk. A különböző nagy követségeket is megkerestük, és egy olyan teremben találtuk magunkat, a Konakriban, a bizottság delegációjának épületében, ahol összesen négyen voltunk. Köztük a kollégám, én magam, a delegáció vezetője, és egy valaki, aki talán véletlenül esett be ide, erre az ülésre, mert azt mondta, hogy azt kérték tőlem, hogy jöjjek el és hallgassam meg önöket. Hát, ez egy első próbálkozás volt, hogy megpróbáljuk megérteni ott a helyszínen, hogy függetlenül attól, amit mi ö, beindíthatunk, mint ö, ö, tevékenységet, összehozzunk mindenkit, akit érde, aki érdekelt ebben a zágazatban. Európaiakat, gineaiakat, kínaiakat, és aztán még a donorokat is megkértük, hogy jöjjenek el és hát szinte senki nem reagált erre, hogy másképp ne fogalmazzak. Ez eléggé kellemetlen volt. A második rövid történet néhány hónappal később mi időre tehető, amikor végre elkezdtük a tárgyalásokat. Hosszas habozás után, hiszen a jelentés eredménye olyan volt, amilyen, amit mi továbbítottunk más szintekre, és rendkívül negatív állapotot találtunk a korábbi megállapodás végrehajtása terén. Sokak számára ez rendkívül negatív volt, azok számára, akik felelősek voltak ennek végrehajtásáért. Nos, a tárgyalások során, során egy politikai ö, felelős volt velem szemben, aki meghallgatott. Azt mondtuk, hogy tudja, mit akarunk? 60 hajó, ez pedig kétszerese annak, amit az előző jegyzőkönyvben biztosítottak számunkra. A többit azt hagyjuk a szakemberekre. Hát mindent nem tudok elmondani abból, ami elhangzott a tárgyalások során. Annyit viszont igen, hogy háromszor álltam föl a tárgyalóasztaltól több oknál fogva. Először is azért, mert egy olyan politikus volt velem szemben, aki soha nem ejtette ki a száján azt a szót, amit önök, tehát a források fenntarthatóságát. Egyáltalán nem akarnám azt a benyomást kelteni, hogy kritizálni akarjuk a gíneai hatóságokat. El kell ismernünk mindannyiunknak, hogy Gineában a helyzet korábban és most is rendkívül nehéz volt, és még ma is az. Nem hiszem, hogy bárki is szívesen lenne a gineai vezetők helyében. És mindenféle politikai konnotáció és ítélkezés nélkül szeretném elmondani, amit elmondtam, mert az ország teljes káoszban van, nincs adminisztráció, szinte egyáltalán, és ahogy Levin asszony is említette, nagy a felelősség a jelennel, de főleg a múlttal szemben. Azért meséltem el ezt a két rövid történetet, mert az az elv, ami itt elhangzott, a fenntarthatóság, a koherencia, a fejlesztés iránti érzékenység, a fellépés egy országban, az együttműködés a civil társadalmakkal, egy halászati megállapodás érdekében Hát, aki valaha is ezt megpróbálta, nyilván tudja, hogy rendkívül nehéz, nem csak a bizottsági képviselők számára, hanem még a donorok számára is. Tovább is lépnék, de egyszerűen csak annyit mondanék, hogy rendkívül nehéz volt a feladata Zsoli asszonynak, hogy egy olyan jelentést készítsen egy olyan megállapodáson, ami nyilván túl későn kerül a szakbizottság és a parlament elé, ilyen különleges helyzetben olyan tevékenység, amit nem kívánok senkinek. Mert a tárgyalások minden részlete ö, ismeretében tudnák, hogy mennyire nehéz volt ez a munka. És hogyha velünk együttműködnek, akkor tudják, hogy a megállapodás javítása a cél, de megértik azt is, hogy ilyen rövid idő alatt nagyon nehéz minden részletet az ön, önök elé tárnom. Próbáltam röviden válaszolni arra néhány konkrét kérdésre, amit ön, az előadó és a képviselők feltettek. Ami a fenntarthatóságot illeti, már próbáltam illusztrálni, hogy milyen nehéz ez, amikor az ember olyan hatóságokkal van szemben, akinek csak az az érdeke, hogy a lehető legtöbb pénzt zsebelje be az államkincstárból. Hát felmerül a kérdés a legitimitásról, de megint csak nem akarok senkit itt, fölött ítélkezni. De ami aztán még inkább felállítja az ember fejé tetején a hajszálakat, az a források kérdése. A megállapodás azon alapult, amire már emlékeztettünk korábban, nevezetesen, hogy a forrásokhoz való hozzáférés nem átlátható módon történik, és minimális kezelés nem tapasztalható a halászat terén. A megállapodás csak tonnában határozza meg a halászathoz való hozzáférést, semmi konkurencia nincs Gineában, és ez egy olyan alap, ami a koherencia nehézségeit is próbál segíteni nekünk leküzdeni a megállapodásban. A második tény az, hogy az ellenőrzés, ami említése került, ma már más dimenzióban jelenik meg. A múlt héten annak ellenére, hogy még létezik a korábbi halászati egyezmény, és az a megállapodás, ami remélhetek hamarosan megint ö, életbe lép, egy műholdas központ került felavatásra, ez már egy jelentős lépés előre, de azért az alapproblémát nem oldja meg, mert műholdról nem lehet ellenőrizni a műholdas berendezéssel rendelkező hajókat. Mert vannak olyan hajók, amiket egyszerűen a műhold nem tud bemérni, és ez nem csak Guinea problémája. Végezetül elnök úr, Szeretnék még a kormányzás problémájáról is beszélni, illetve a forrásokhoz való hozzáférésről, hiszen ez is megoszlik a helyiek és a mások között. Bizony vannak feltételek, nehéz sokszor ilyen szavakat használni, de vannak a kisrákok, aminek a hozzáférhetősége ránk kényszerített, megint csak egy olyan hatósággal szemben, amelyek azt mondják, jönnek, ahány hajóval akarnak, sose lesz probléma. Ez alapvetően fontos volt számunkra, ahhoz, hogy valamilyen korlátot te- tegyünk a megállapodásba, hogy valamilyen korlátot állítsunk azért a források kiaknázása elé. Hát ennyit szerettem volna elmondani, és azt gondolom, hogy a bizottság számára is rendkívül nehéz feladat megfelelő szakmai jellegű információt szolgáltatni, de főleg Afrika keleti részén nehéz ez, ilyen rövid idő alatt pedig egyértelműen kihívás egy olyan halászati megállapodás esetében, amely kritizálható és kritizált is. Mindenesetre haza előrelépés történt a vita területén, mind a reform, mind a megállapodás terén. Köszönöm, elnök úr, elnézést, hogy ilyen hosszan szóltam. Elnök, köszönöm kiváló válaszait. Nos, ha jól értettem abból, amit mondott, a fenntarthatóság biztosítása egyszerűen kivihetetlen egy olyan országban, ahol a fogd és vidd elve uralkodik. De ugyanakkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a halászati közösséghez is eljusson valami pénz abból, amit a kormánynak küldenek. Nem tudom, mik a terveik ennek elérése céljából, mert minket ugye ez érdekel elsősorban, hogy a halászati közösségben uralkodó ö, szegénységen segítsünk, ne pedig a diktátort pénzeljük. Mielőtt átadnám a szót Gorez asszonynak, hogy válaszoljon kiváló előadónknak, Zsoli asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Először is nagyon örültem a sok hozzászólásnak, de főleg a bizottságinak, mert először is el szeretném mondani, hogy sokszor hangsúlyoztuk már, hogy reformot szeretnénk a megállapodások és az egész halászati téma terén. Nagyon jó lenne, ha folytathatnánk a vitát, mert rendkívül szakmai témáról van szó, és szerintem fontos, hogy folytassuk máskor is ezeket a vitákat. Ami az első hozzászólást illeti, el kell mondanom, hogy mélyen együtt érzek egyes európai országok flottáinak, főleg Spanyolország flottának nehézsége miatt. Nehéz döntések ezek, egyértelmű ez. Egyes országokban, mint például Spanyolországban, ez nagyon nehéz lesz, mert az ágazat rendkívül jelentős, mert az ország nagyban függ a halászattól és azt hiszem, hogy valahogy el kellene tekinteni a szenvedélyességtől, mert van beszíteni való hosszú távon, középtávon, rövid távon. Most jól megy a dolog a halászati ágazatban, de ezt nem lehet így folytatni, mert aztán jönnek a csalódások, lesznek a károk rövid távon. Tehát nagyon fontos, hogy kilépjünk ebből a szenvedélyes körből, és hosszú távon vizsgáljuk meg azt, hogy a felelős európai halászok számára mi a jobb tehát minden együttérzésem mellett el kell mondanom, hogy ez nehéz lesz a spanyol iparágnak. Aztán voltak más gondolatok is. Talán Gineával kapcsolatban beszélnék ezekről. Nagyon sokat dolgozunk velük együtt, szövetségekkel, médiákkal együtt. Azt hiszem, hogy ma már nem annyira pénz érdekli őket a probléma inkább az illegális halászat. Azok, akik megölik az embereket, ellopják a hálójukat, és egyáltalán nem büntetik őket. Ez a probléma. Ez az, ami a, a szegénység ö, oka. Nem arról beszélnék most, hogy mit kell megszavazni, meg mit nem, hanem mindent meg kell ragadnunk, azt mondanám, annak érdekében, hogy a gíneai vizeken egyszerűen megszüntessük ezt az illegális halászatot. Mert ez a hatalomhoz kapcsolódik, és vannak olyanok, akik bűrészesek ebben. Létezik egy halászati megállapodás, ami hát nem igazán átlátható. Nem lehet tudni, hogy mit lehet, mit nem, de tulajdonképpen mégis mindent lehet. Azt gondolom, hogy van egy kulcsfontosságú dolog, amit meg kell próbálni megoldani, az illegális halászat elleni hal, ö, harc. Tudom, hogy van szabályozónk, de talán ezt valahogy úgy kellene alakítani, hogy ezt a célt érje el. Azt hiszem előadónk elmagyarázta, hogy az ellenőrzés megerősítése lenne a egyik legfontosabb dolog Gínával való kapcsolatunkban. Persze aztán a kormányzás minden aspektusa egy olyan országban, amely nagyon sokat szenvedett, főleg a lakosság, mm, ugye beszéltünk a, a véres felkelésről, de hát hiszem nem lehet senkire rákényszeríteni semmit, egyetlen egy országra sem, majd magától kialakul a helyzet Gineában is. És a jövőben egy olyan keretet kell teremteni, amely lehetővé teszi, hogy a civil szervezetek, a civil társadalom jobban részt vegyen mindenbe. Ehhez bizonyos mechanizmusokat kell teremteni. De a kormányzás nyilván nem csak ez, ebből áll, de mindenképpen nem csak a törvényekből. Na most, ami a feltételeket illeti, azt hiszem, hogy amit Dölete úr mondott, nagyon jól mutatja azt, amit én elkezdtem mondani. Nem csak a harmadik országokból hiányzik a bizalom az EU-val szemben, hanem fordítva is. Tehát a jövőbeli kapcsolataink alapját a bizalom újra megteremtése kell, hogy ö, megalapozza. Nem lesz könnyű, több feltételt kell szabni a fejlődő országok forrásainak hozzáférése terén. Nem az a megoldás, hogy mindenki menjen a lehető legtöbb hajóval, legtöbb pénzzel. Nem. Azt hiszem, hogy egyre szigorúbbak kell, hogy legyenek ezek a feltételek. Vissza kell tekintenünk arra, hogy kik voltak azok, akik elkezdtek ott halászni, mert Tudom, hogy nehéz, főleg Spanyolországban. Vannak, akik azt mondják, hogy ö, nem lehet ö, rentábilis a dolog, ha csak nem érünk el, nem tudom én, hány százalékos ö, ö, arányt a fiatal halak ö, kifogásában. Ez így nem lehet fenntartható. Szenvedélyektől mentesen, egyszerűen csak eszmecserét kell folytatni. Hát nagyon komoly vita ez, remélem, hogy majd tudjuk folytatni a jövőben, de hát pillanatnyilag ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon mély gondolatokat ébresztett bennünk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. Ezen a területen úgy gondolom a szakbizottságunknak is több munkát kell majd végezni a jövőben. Az előadó azt kérem meg, hogy zárja el a vitát. Ezen a területen, akár csak a gazdasági bűnözés terén látjuk a kollaterális károkat, a mellékes károkat, a járulékos károkat. Tehát azt mondják, hogy ha csak nincs 60%-os illegális halászat, ez nem működhet. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy azok, akik tiszteletbe tartják a e, szabályokat, nehéz helyzetben találják magukat azokkal szemben, akik nem. Tehát a tisztességes halászok csődre ítéltettek, mert ott vannak velük szemben a tisztességtelenek. Látjuk például az olyan országokban, mint Norvégiában, ahol szárítják a halat. Akik megveszik az illegális fogásokat, azt mondják, hogy nagyobb a profit a szárításban. Igazándiból a valóság az, hogy illegális halat vesznek, úgyhogy állandó probléma ez akik feketén alkalmaznak embereket. Csődbe kergetik azokat, akik viszont legálisan alkalmaznak embereket. És megint csak ugyanaz a probléma itt is, mint a gazdasági bűnözésben, hogy a politikai hatóságok és az ellenőrző szervek annyira közel állnak egymáshoz. És ami a bűnözést illeti, olyan ellenőrző szervre volna szükség, amely nemzetközi szintű, és amely elítélni a bűnözőket. És főleg a halászat terén ezeket a nemzetközi szerveket meg kellene erősíteni. Visszatérve a Gíneával kötött halászati egyezményre, mi a fejlesztési bizottság vagyunk. Nem zárkózhatunk ö, egy olyan dilemmába, amit ö, az Európai Bizottság ö, tálal elénk. Mert világosan látjuk, hogy a guineai döntéshozóknak semmi közük a források föntarthatóságához. Ők csak pénzt akarnak, hogy megoldhassák azokat a problémákat, azokat a hatalmas problémákat, amelyek előttük tornyosulnak. Úgyhogy végül is Gyakorlatilag 100 milliókról beszélünk euróban, amit meg akarnak kétszerezni. Kétszer annyi hajót akarnak, hogy mit tudom én, 600 millió legyen, ne 300 millió. De a mi fejlesztési költségvetésünk az nem 100 millió eurókból áll, amikor ö, segíteni akarunk egy országon, hanem néha milliárdos tételekről. Úgyhogy ehhez képest ez nulla. Szemben azzal a kárral, amit ott okoznak. Mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk a fejlesztési szakbizottságban. Ezért számomra rendkívül fontosnak tűnik, hogy igenis jelentsük ki, hogy mi az, ami a fejlődéssel szemben áll. Nem azt tanácsolnám önöknek, hogy utasítsák el ezt az egyezményt, mert értem én, mit mondanak a szakértőink, hogy végül is ez az egyezmény talán kevésbé káros. Én olyan módosítókat javasolnék, amelyek tanácsokat tartalmaznak pontosan az Európai Bizottságnak, és részletesebb információt kér mind a mi szakbizottságunktól, mind a tanácstól. Úgy tűnik számomra, hogy legitim igény ez, hogy megkérdezzük a, az Európai Bizottságtól, hogy az egyezmény keretén belül mit tettek annak érdekében, hogy megpróbáljanak utána járni, hogy ezeket a forrásokat megfelelően használták-e fel. Szerintem ez teljesen legitim kérés. Úgyhogy ezt szeretném kérni önöktől is, hogy szavazzák meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Eva. Köszönöm a kiváló munkát. Nem volt ez egy egyszerű feladat. A vita alapján is látható, hogy fontos tovább lépnünk ezen a területen, és köszönöm Doresz asszonynak a nagyon értékes hozzájárulását, és tudom, hogy kicsit frusztráló feladat volt a bizottság számára, hogy válaszoljanak kérdésekre, de azért köszönöm, hogy eljöttek. Igen, azt mondják, hogy még egyszer mondjam el, a módosító indítványok beadásának határideje ma 7 óra. 45 percen belül ez megtörténik. Ez a határidő, úgyhogy gyorsan kezdjenek írni. Holnap szavazunk a módosító indítványokról 12 órakor. Holnap 9 órakor koordinátori tanácskozás lesz különböző témákról. Utána 10 órakor kezdődik maga az ülés.